Hi. Good morning. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Portugálul fogok beszélni. Uh, vamos começar a nossa reunião. Eu peço que se possam sentar. Nos elkezdjük az ülésünket, és kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. A napirendi pont elsős pontja nem más, mint általában a napirend elfogadása. befutott egy kérelem, módosítási kérelem a napirendi tervezettel kapcsolatosan, a 15-ös napirenddel kapcsolatosan. A 15-ös napirendi pont a Foglalkoztatás és Szociális Bizottság küldöttségének Aténban, Görögországban tett októberi látogatása. Az a kérés futott be, hogy december 17-ére halaszok, amennyiben nincsen ellenvetés ezzel kapcsolatosan, akkor ö, nyugodtan gondolom, hogy elfogadottnak tekinthetjük a módosított napi rendet. Következzék tehát a napi rendnek a második pontja az elnök közleményei rovatban azt tudom elmondani, hogy angolul fel fogom olvasni a feljegyzéseket, mint hogy angolul kapta meg. Az, el, az első pont, az A e pont, korregandum az ESF elfogadott szövegével kapcsolatban. Ahogy azt a legutóbbi ülésünkön bejelentettük, az, e- az SR-re vonatkozó rendeletet elfogadtuk a novemberi ülésen, plenáris ülésen, viszont ezben nincsen benne a jogi nyelvi javítás. Ezért a korrigendumot közreadjuk a képviselőknek a 216-os szabály értelmében. Erre a decemberi plenáris ülésen fog sor kerülni. Amennyiben az ülés végéig senki nem emel kipogást a korrigendumot elfogadottnak tekintjük és beadjuk a plenárisra. B pont. A fel nem használt tolmácsolást illeti. Nem volt ilyen eset, hogy ne használták volna fel a tolmácsolást, illetve nem volt túlságosan kés késői tolmácsolás lemondás sem. C pont elektronikus ülésdokumentumok webstreaming, mint mindig. Ezt az ülést, az ülés dokumentumai elektronikus formában elérhetőek, és az ülésünket az interneten közvetítjük. Most pedig rátérünk a hármas napirendi pontunkra, és ismét portugálul folytatom. A hármas napirendi pont után, tehát a illetve a a címe az alapvető jogok helyzete Európában, az alapvető jogok helyzet Európában 2012-ben egészen pontosan. A jelentéstevőnk Kósa Ádám, akinek azonnal megadom a szót. Sobre uh, os, uh, compromissos de emendas. Megadom neki a szót azért, hogy kommentálja a kompromisszumos megoldásokat, és azokat megvitassuk. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Kedves kollégák! Úgy gondolom, hogy példaértékű volt az együttműködés a jelentéssel kapcsolatban. Bizonyos nézeteltérések ellenére a kompromisszummal kapcsolatban teljes egyetértés született. Két kompromisszumot hoztunk létre, mert a módosítók nagy része ezeket nem lehetett egy szövegbe tömöríteni. A és B kompromisszumról van szó, ebből az A kompromisszum, egy kis időt kérek, keresem, Cippel asszony és lambert asszony módostóiból hoztuk ezt létre, és mind a két módosítást beadó személy támogatta ezt a kompromisszumot. Egy jobb szöveget sikerült létrehozni, ami mind a két módosító céljaival összhangban van. A B kompromisszum, ö, ott hasonló eljárás ö, alapján dolgoztunk. Emellett azonban szeretnék két problémát említeni és felhívni ezekre a figyelmet. Az én frakcióm bizonyos módosítókat nem támogat. Ez a frakciómnak a jogában áll. Viszont van egy olyan eljárás, amivel nem tudok egyetérteni. Ez pedig a szakbizottság asszonyának az eljárása, ami az alapszöveggel kapcsolatos eljárás ugyanis az alapszövegből, amit én már két hónappal ezelőtt leadtam, az alapszöveggel kapcsolatban a múlt héten értesítettek engem, hogy az alapszövegből egybekezdést kivesz. Mert nem elfogadható, nem tartozik a Szociális és Foglalkoztatási Szakbizottság kompetenciái közé. Természetesen elnök asszonynak ilyen jogköre megvan, én ezt tiszteletben tartom, csak azért nem értem, hogy miért most döntött erről. Ez picit megzavarja ugyanis az eljárást, hiszen befolyása van a többi módosítóra. Ennek ellenére sikerült létrehozni egy jó kompromisszumot. A szavazás végéig egészen biztos, hogy olyan szöveget hozunk létre, ami jó útmutatót ad a Libe szakbizottságnak szeretném emlékeztetni a képviselőtársakat hogy ez a jelentés arról szól hogy two thousand and twelve ben milyen helyzet volt az európai unióban az alapjogokkal kapcsolatban. most az alapjogokkal kapcsolatban az állampolgároknak különböző elképzeléseik vannak és ezért is nagyon fontos hogy a foglalkoztatási és szociális szempontokat valóban a jogszabályok az európai parlament és a másik két Európai Uniós intézmény jogkörének tiszteletben tartása mellett járjunk el. Úgy gondolom, hogy ezt sikerült elérni. Köszönöm szépen a figyelmet, és várom a kollégák észrevételeit. Obrigada, Sr. Köszönöm, Kósa úr. Cibel asszony. Elnök asszony, én is nagyon rövid leszek. Már az elmúlt ülésen utaltunk arra, hogy nincsenek nagyobb problémák ezzel a jelentéssel, és igazából a kompromisszumokat is el tudjuk fogadni. Nagyon jó eredményt értünk el, és szerintem nagyon fontos az, hogy az alapvető jogok kérdésével foglalkozzunk, főként a munkavállalók jogaival foglalkozni kell, és ezért ez egy jó jelentés. Sikerült a különböző nézeteket egyeztetni, de a kompromisszummal szerintem egy jó eredményt értünk el. Szeretnék elnézést kérni azért, mert nem leszek itt a szavazáson, Azért nem leszek itt, mert egy másik szabizottságban kell egy jelentésemről beszélni, de biztos vagyok abban, hogy jó eredményt fogunk elérni a jelentés kapcsán. Köszönöm, szépen, asszony. Most Ovi asszonynak adom meg a szót. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Kósa úrnak. Nem volt könnyű a munka, de megfelelő időt szánt rá, és megtárgyalta az összes témát a zöldekkel, ezért köszönetet mondok. Ami a mi véleményeket illeti, a bizottságon belüli véleményünket, ami az első verzióra vonatkozik, ez egy kicsit messzebb ment, mint ami a mi szakbizottságunk kompetenciája, jogköre, mert a LIBE bizottság foglalkozott ezzel a témával egészében véve. Én az ALDE előadójaként nem terjesztettem elő módosításokat, és nem is akartam megítélni a kollégám munkáját. Ami a többi módosításra vonatkozik, a legtöbbet támogatni tudom, és egyetértünk a kompromisszumokkal. Ennek ellenére láttuk, hogy azért vannak problémák, a 17-es módosítást nem tudjuk támogatni, mert nem tudunk egyetérteni a konklúzióval, mely szerint a trojka hibája az, hogy gondok vannak, problémák vannak néhány tagállamban. A 11-es és a 12-es módosítók kapcsolatosan úgy gondoljuk, hogy ezek nem illenek a jelenlegi szövegbe. Ez a 11-es és 12-es módosításokra vonatkozik, amelyek nem eléggé konkrétak. 20-as módosítás. Szeretnénk részenkénti szavazást ebben az esetben, de nagyobb problémák nincsen a véleménye, Köszönjük Kósa úrnak, nagyon jó munkáról van itt szó, és még egyszer nagyon köszönöm a munkáját. Köszönöm, asszonyom. Most pedig a bizottság képviselőjéhez fordulok. Szeretne-e esetleg hozzászólni? Úgy látom, hogy nincs megjegyzés az Európai Bizottság részéről. Most viszont megadom a szót az előadónak. Eleit. Magam is azt gondolom, hogy a cél az azonos volt, a megközelítési mód az eltérő, természetesen a különböző frakciók másképp ítélték meg az alapjogi kérdéseket én az európai alapszerződések és az alapjogi karta szellemiségében próbáltam eljárni de figyelemmel voltam a libe szakbizottság eljárására is. egy megjegyzés a seventeen es módostó kapcsán ezt az én frakcióm sem támogatja ezt szerettem volna megjegyezni illetve a 22-es módosítót sem támogatja. Az összes többit az támogatható a szóbeli módosítókkal együtt, és így magam is azt gondolom, hogy egy jó szöveg fog születni. Kizára, illetve zárásképpen szeretném elmondani, hogy elnök asszony eljárásában ö, igyekeztem az elején dönteni, mert a jelentéstevő és a árnyékjelentés tevő munkáját megkönnyíti, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy hogyan is ítéli meg az egyes módosítókat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kósa úr. A szavazás mai napon lesz a bizottságunkban, és a Libe bizottságban pedig december 16-17-én lesz a szavazás. És az előirányzatok szerint januárban kerül ez az anyag a plenáris ülés elé. Ok. Um, tenho informação que a relatora do próximo. Most közölték velem, hogy eh, a négyes pont eh, előadója tárgyalások a tanácsal a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről. Itt az aktív eh, lakosságról van szó, tehát a négyes pont előadója nincs itt. de úgy tűnik, hogy éppen most érkezett. Nem, még sincs itt az előadó. Szárkász úr azt hitte, hogy itt van, ez egy tévedés, úgyhogy néhány perces szünetet rendelek el, várjuk az előadót, reméljük, hogy megérkezik. Chers collègues, il est 9h30. 9 óra 33 percban három percet késtünk, elnézést kérek, de kérem, hogy foglaljanak helyet, és azt javaslom, hogy kezdjük a szavazást, mégpedig az ötös ponttal. Ez saját kezdeményezésű jelentés szociális védelem mindenki számára, az önálló vállalkozói tevékenységet folytatók számára is. Ez olyan jelentés, amelynek előadója Vilja te volt, és a nő bizottság véleményét kértük ebben a témában. Ami az egyes alcímet illeti, Mindenkinek megvan a szavazókártyája? Benyon úr? Ami az ad szavazólistáját illeti, van néhány kompromisszum, amit nem támogatunk, ahol nevek vannak. Ezt eh, az ön tájékoztatására mondom, amikor ezt megnézi, mert még múlt éjszaka, múlt este is tárgyaltunk erről. Nagyon sok kompromisszum mellett név van, de nem kellene, hogy név legyen. Nem probléma, de ezt mi tudjuk, és jó, hogyha ezt ön is tudja. Melyek azok a kompromisszumok, amelyeket nem támogatnak? Mindig megkérdezem, vagy most elmondja D, H, J, S, D, H, J, e X, V, V és AC. Nem, az AC mégiscsak rendben van. Jó. 35-ös módosítás Hans Becker mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást, ha mindenki szavazott. 13 mellette, 14 ellene, 3 tartózkodás elutasítva. Egyes bekezdés, így kompromisszum, 4 frakció, mellette ellene tartózkodás elfogadva. G kompromisszum, 3 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatós bekezdés nőbizottság mellette. Mellette ellene, nem, most ön megváltoztatta az előadó a véleményét, de ez nincsen rajta a szavazó listán, tehát ellene van a elutasítva. Hetes nőbizottság mellette van az mellett ellene tartózkodás elfogadva. Kettes bekezdés 42-es kiesik. Hármas bekezdés K kompromisszum. Négy mellett ellene tartózkodás elfogadva. Hármas bekezdés, AB kompromisszum, négy frakció mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes bekezdés, elkompromisszum, négy frakció mellette ellene tartózkodás, elfogadva négyes bekezdés után egyes nőbizottság ellene van az előadó, ez előfordul, mellette ellene tartózkodás elutasítva. A nők nem változhatják a véleményüket. Hármas, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös M kompromisszum négy frakció mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös N kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenkettes nő mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenhárom nőbizottság mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, de szerintem ez kiesik. 13-as bekezdés ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 15 mellette, 16 ellene, elutasítva. Nem volt tartózkodás. 4-es, 14-es bekezdés, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 18 bizottság ellene van az előadó, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 6-os ó kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es P kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva, Nyolcas bekezdésnő bizottság mellette ellene tartózkodás elfogadva, kúv kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, nyolcas erd kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, kilences es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es bekezdés, 84-es módosítás, szóbeli módosítással az áder részéről. Valaki ellenzi, nem? Akkor 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es bekezdés, három törlés, T kompromisszum, 88, 85, 86, 87 mellette a törlésmenet ellene tartózkodás elutasítva. T kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. U kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es bekezés 2 törlés 93 94 Sógor Csaba mellette el mellette törlési ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15 mellette, 16 ellene, elutasítva. 95-ös kiesik, 96-os módosítás. Két kollega a zöldek részéről külön szavazás. Az első rész, ki támogatja az első részt ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 96-osat. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom. 19 mellette, 12 ellene, elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 16 mellette 16 ellene, akkor ezt nem fogadjuk el, ezt a második részt. 12, 97, 98, 99 törlés, Eszajamán Sógor, V kompromisszum, ki van a elutasítva. V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as bekezdés, 102-es, Marika Dumar és Cornelissen mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. A 102-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. 16 mellette, 16 ellene, elutasítva. 103-as szárjászaja mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan 103-as, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. 16 mellette, 11 ellene, 5 tartózkodás elfogadva. 13-as 104-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 104-es módosítást. Mindenki szavazott? 19 mellette, 13 ellene, nagy többséggel elfogadva. 105-ös mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük a 105-ös módosítást. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 16 mellette, 16 ellene, elutasítva. AC kompromisszum, 4 frakció mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 14-es, W, elfogadva. 110-es módosítás, eh, X eh, kompromisszum, három frakció liberálisok visszaléptek, ki támogatja 110-est, elutasítva X kompromisszum, mellette ellene tartózkodás, elfogadva. 16-os módosítás, 115-ös módosítás, Szavjeszeja, kitámogatja a 115 öst elutasítva, Y mellett ellenet elfogadva. Tízes bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. Z kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 128-129 kiesik, 15-ös bekezdés AA kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 133 mellette ellene tartózkodás szerintem elutasítva, de a 133-ast ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15 mellette, 14 ellene, 3 tartózkodás elfogadva. os módosítás. Benátó ez mellett ellene tartózkodás elfogadva. 19 bekezdés. az összes módosítás kiesik, most pedig megérkeztünk 20-as bekezdéshez. Itt is kiesnek a módosítók. A randról bekezdés A kompromisszum négy csoport mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük, négyes módosítás, A preambulum bekezdés. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 20 mellette, 12 ellene, egy tartózkodás. Elfogadva B kompromisszum, három, mellette ellene tartózkodás, elfogadva C kompromisszum, négy frakció mellette ellene tartózkodás, elfogadva D kompromisszum, három frakció mellett ellene tartózkodás elfogadva, E kompromisszum, négy frakció mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes bekezdés nőbizottság mellette ellene tartózkodás elfogadva. B nőbizottság mellette ellene tartózkodás elfogadva. C nőbizottság. A B-t ellenőrizzük, nőbizottság. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 17, 17. Tartózkodás nélkül. Elutasítva a C bekezdés, nőbizottság mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, a C-t ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 21 mellette, 13 ellene, elfogadva nulla tartózkodással. D bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. E nőbizottság mellette, ellene, tartózkodás, szerintem elutasítva de ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17 mellene, 14 ellene, 3 tartózkodás elfogadva. F kompromisszum, 4 frakció mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös módosítás, Pupakis mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26-os Pupakis mellette ellene tartózkodás elfogadva, G kompromisszum, 27-es módosítás, Szári Eszaja, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 27-es, G kompromisszum, Négy frakció mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kikapcsolódott a mikrofon. Ha Mincas Jazlovjecka mellette ellene tartózkodás elutasítva. F nőbizottság mellette ellene tartózkodás elfogadva. H kompromisszum három frakció mellette ellene tartózkodás elfogadva, most a módosítások megszavazásával végeztünk, most elektronikusan szavazunk az egész jelentésről, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 29 mellette, 4 ellene, egy tartózkodás. Gratulálunk az előadónknak. Et nous en venons au point 6 Következik most a hatos napi rendi pontunk. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés a munkavállalók pénzügyi részesedése a vállalatok bevételeiből. Az bizottságunk részéről Phil Benyon dolgozott a témán, míg az Econ szakbizottság részéről ő egy társ eljárási folyamatot tudtunk itten biztosítani a 90-es módosítója Sztányvik asszonynak visszavonása került, jelzem, és ezen kívül a szavazó listán az LCR frakció nem támogatja a a D, R és V kompromisszumos javaslatokat. Ami pedig a egyes ekkon módosítót illeti, szóbeli módosítóval lesz kiegészítve, amelyet a liberálisok terjesztettek elő. Javaslom, hogy kezdjük a liberálisok, illetve pardon, a liberálisoknak a szóbeli módosításával, akkor foglalkozunk, amikor a tíz módosítóval foglalkozunk. Jelentéstevő úr. Yes. I suggest you take the floor when we come to this amendment. Okay? Azt javaslom, hogy akkor szóljon, amikor ehhez a módosítóhoz érünk. Rendben. Egyes bekezdés, 40-es módosító, 40-es mellette ellene tartózkodások elvetettük. Négyes a kontroll mellette ellene tartózkodások jóvá hagytuk. Még mielőtt folytatnánk a szavazással, hagyj jelezem, hogy az 50-es cikknek az értelmében nem szavazunk a 3-as, 9-es, 10-es és 12-es, 13-as bekezdésekről, amelyet az ECON terjesztett elő, mert hogy olyan területekről van szó, amelyik tekintetében kizárólagos a jó, a, a, tehát jöjjön a 41-es módosító mellette, ellene tartózkodások jóvá hagytuk. Következzék most a 6-os az ECON-tól mellette, ellene tartózkodások. Úgy gondolom, hogy elvettettük, de inkább ellenőrizzük, tehát a hatos ekonról szavazunk elektronikusan. Paradoxon helyzet, lezárom a szavazást, 12 mellette, 21 ellene, így tehát elvetettük valóban. Jöjjön a 42-es mellette, ellene tartózkodások ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 42-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 17 mellette, 16 ellene, jóvajtuk. Ezek után most egy kompromisszumos módosító, amelyet öt frakció terjesztett elő a D kompromisszum mellette ellene tartózkodások jóváhagytók. Szinte feszült volt itt a helyzet, de eldőlt. Ezek után az ekonőnök a módosítója mellette ellene tartózkodások ellenőrizzük. Az ötöst ekont megsz- ö, szavazásra bocsátom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Tizenöt mellette, 17 ellene elvetettük. 53-as mellette, ellene, mellette. Mi történik? kérdezi az elnök. j'ai l'impression qu'il me manque une page de vote. Mais c'est même... Az az érzésem, hogy hiányzik erről a papírról egy oldalnyi. Sőt, most már szinte biztos vagyok benne. Igen, egy teljes oldalnyi hiányzik, önöknél több munkanyag van, mint előttem. Úgyhogy, úgyhogy mondja az elnök, Nous votons le 8 de... Most jön a 8-as ekon mellette, ellene tartózkodások ellenőrizzük. A nyolcasekont ellenőrizzük. Az ekonnak a nyolcasát megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 20 mellette, 15 ellene, jóvá hagytuk. 45-ös mellette, ellene tartózkodások jóvágytuk. Negyven hatos összhangban van, két részben szavazunk, az elsőről is szavazunk, a National szó nélkül ki van mellette, ellene tartózkodás jóvágytók, a National szó me- hozzátétele mellette, ellene tartózkodások elvetettük. Most kettes ekon két részben. Első részről szavazunk, az issued as a type of deferred compensation nélkül. Mellette, ellene, tartózkodások, jóvágytuk. Hozzáteszük ezeket a mellette, ellene, tartózkodások, elvetettük. 15-ös ekon. Mellette, ellene, tartózkodások, ellenőrizzük. A 15-ös ekonmódosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 17 mellette, 15 ellene, jóva hagytuk. Három, módu, három tartózkodással. Jöjjön most a J kompromisszum, ezt öt frakció terjesztett elő, mellette ellene tartózkodások, jóvágytuk, K kompromisszum. Öt frakció mellette ellene tartózkodások jóváltuk. 53-as mellette ellene tartózkodások elvetettük. Most jön az 54-es, törléses, utána pedig 55-ös, mellette ellene tartózkodások elvetettük. 8-asnak a bevezetője elkompromisszum négy frakció mellette ellene tartoz, tartózkodások jóvajtuk. M kompromisszum öt frakció mellette ellene tartózkodások jóvajtuk. 11-es az Ekontól és a jelentéstevőnk szeretne itt egy szóbeli módosítót előterjeszteni, és külön szavazásról esik itten javaslat. Megértem, hogy a módosító, a szóbeli módosító az első részre vonatkozik. Jelentéstevő úr, öné a szó. Um, yes, the second... Igen. A második részről nem kell szavazni egyértelműen. Az első rész úgy gondoljuk, hogy eh, egy eh, eh, hatástanulmányt kell végeztetni. A hatástanulmány szót szeretnénk ide beilleszteni, és ennek alapján megvizsgálni azt, hogy olyan lehet mozgásteret létrehozni, és hogyan lehetne eljárni. Ez az ECON módosítást összhangba hozza azokkal a kompromisszumokkal, amelyeket mi hoztunk létre, mert eh, mint mindig is eh, ezről a hatástanulmányokról beszéltünk. Ha senki sem ellenzi a szóbeli módosítót, akkor az első részről szavazunk, az Ekkor 11-esnek az első részéről módosított formájában mellette, ellene tartózkodások jóvá hagytuk, ugyanakkor voltak konstruktív tartózkodások is. Ezek után jöjjön a 14-es, az e mellette ellene tartózkodások, ellenőrizzük elektronikusan a 14-eset. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 18 mellette, 16 ellene. Nem volt tartózkodás. Jóváhagyva. 9-es bekezdés 2 törléses javaslat, 62-es és 63-as Eszeja és Regner javatás mellette ellene tartózkodások elvetettük. Kettő törlés, ugyanazoktól 64-es és 65-ös, és ha ezt, erről szavazunk, akkor ez kihat az N kompromisszumra mellette, ellene tartózkodások, elvetettük enne kompromisszum mellette, ellene tartózkodások ellenőrizzük. Úgy láttam, úgy sejtem, hogy jó vagytok, de megnyitom a szavazást az N kompromisszumról. Lezárom a szavazást. 22 mellette, 13 ellene, nem volt tartózkodás, valóban elvetettük jöjjön, illetve rosszul helyes, mint az elnök mondtam, jó, ő tehát jóvágytó. Most jön a hetes ekon. Mellette ellene tartózkodások elvetettük. Ó kompromisszum, öt frakciótól mellette, ellene tartózkodások jóvágytott. Most pedig a P, mint Péter, mellette, ellene tartózkodások jóvágytuk kompromisszum Q néven mellette, ellene tartózkodások jóvajtuk. 75-ös mellette, ellene tartózkodások elvetettük a D ponttal kapcsolatban, 76-os, 76-os mellette, ellene tartózkodások elvetettük. 77-es mellette ellene tartózkodások jóvágytuk. Most jöjjön a R kompromisszum, amely tekintetében az egyszer visszavonta a támogatást, tehát csak négy frankció támogatása mellette ellene tartózkodások jóvágytuk. S, S kompromisszum mellette ellene tartózkodások jóvágytuk. T kompromisszum, Tamás, mellette ellene tartózkodások jóvágytuk. Ezek után 86-os mellette ellene tartózkodások nem szavaznak elegen, úgyhogy ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 17 mellette, 16 ellene, kettő tartózkodás, leza- a 86-ost jóváhagytuk. 87-es jön, mellette, ellene, tartózkodások, jóváhagytuk. 88-as, mellette, ellene, tartózkodások, ellenőrizzük a 88-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 20 mellette, 14 ellene, egy tartózkodásunk is volt. Jóvá hagytuk. 89-es mellette ellene tartózkodások jóvá hagytuk. Sur le tiret 1, amendement... Most pedig egyes francia bekezdése kapcsolatosan, vagy mégsem? Pardon, je suis totalement perdu avec ma liste de vote. Bocsátot kérek, teljesen elvisztem itt a listában, szokásomtól eltérően a 90-est visszavonták, tehát az új kompromisszum következik, öt frakció támogatja, mellette ellene tartózkodások jóvá hagytuk. Jöjjön most az Ekon egyese mellette ellene tartózkodások jóvagytuk, 16-os ekontól mellette ellene tartózkodások jóvagytuk, 17-es ekon mellette ellene tartózkodások jóvagytuk, 13-as bekezdés, a V kompromisszum, négy frakció, az ÖCR volt a mellette ellene tartózkodások jóvagytuk. Most jön az E javaslata, mellette ellene tartózkodások jóvagytam most a kettes módosítója, a kettes hát mellett ellene tartózkodás jóvágytuk. Most a hármas az Ebni Regnertől, mellett ellene tartózkodások jóvágytuk. Most az A számolóbekezdés mellette, ellen, mellette ellene tartózkodások jóváhagytuk. Következő a kompromisszumból. A frakció mellette ellene tartózkodások jóvágytuk. B kompromisszum, öt frakció támogatásában mellett ellene tartózkodások jóváhagytuk. Ezek után a 11-es Evlin Legner módosító a liberális a liberális frakció szóbeli módosítót terjesztett elő, de hogyan lehetséges az, hogy 2-11-es módosító született, ja, az, az előző 11-es az az Econé volt, igen, most már értem. A jelentés tevünk szereti a 11 es kapcsolatosan a szóbeli módosítókat. Jelentéstevő úr, öné a szó mint hogy a másik 11-esek kapcsolatosan is szót kér rajta. I don't think I need to tell you about. Nem hiszem, hogy erről szólnom kéne, mert ez igazából bele van a szövegben. Akkor tehát mindenki ismeri a szóbeli módosítót, és mint hogy senki nem ellenzi, szavazzunk róla. 11-es ki módosított formájában támogatja ellene tartózkodások jóváltuk nagy többséggel. Most pedig a 12-es mellette ellene tartózkodások elvetettük. 13-as mellette ellene tartózkodások jóváltó C, kompromissz, kompromisszum, öt frakció támogatásában egyszerre mellette ellene tartózkodások jóvá E kompromisszum mellette ellene tartózkodások jóvá hagytuk. és ezek után jön a 22-es mellette, ellene tartózkodások jóvágytók, 23-as mellette, ellene tartózkodások jóvágytók, F kompromisszum mellette, ellene tartózkodások jóvágytók, G kompromisszum mellette, ellene tartózkodások jóvágytók, H kompromisszum mellette, ellene tartózkodások jóvágytók. 32-es mellette ellene tartózkodások jóvágytók. I kompromisszum mellette ellene tartózkodások jóvágytók. Ezután jön a 35-ös módosító mellette, ellene tartózkodások jóvágytók. 36-os mellette ellene tartózkodások jóvágyva, 37-es mellette ellene tartózkodások elvetettük. 38-as mellette ellene tartózkodások úgy sejtem, hogy jóvágytuk, de inkább ellenőrizzük elektronikusan, a 38-as módosított. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 17 mellette, 15 ellene, három tartózkodás, jóvágytuk. 39-es, szóbeli módosítóval, az ALDE részéről, senki sem ellenzi ezt, ami nagyon technikai jellegű módosító máskülönben, szavazunk tehát a 39-es módosítóról mellette, ellene tartózkodások jóvá hagytuk a módosítók szavazásával végeztünk, szavazzunk most az egész jelentésről, megnyitom elektronikus módon a szavazást. Mindenki szavazott? Ne, lezárom a szavazást. 32 mellette, 3 ellene nem volt tartózkodásunk, így hát gratulálhatunk a jelentéstevőnek, aki úgy látom nagyon boldog. Nous avons most pedig a hetes rendhez érkeztünk, vagyis erről szavazunk, az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban. Véleményről van szó, amit a Libe Bizottság számára készítettünk, és a mi bizottságunkon belül a vélemény előadója Kósa Ádám az egyes bekezdés előtt, egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes szipel mellette ellene tartózkodás elfogadva, öt mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva, hét mellette ellene tartózkodás elfogadva, nyolc mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes bekezdés, A kompromisszum, három frakció mellett ellene, tartózkodás elfogadva. B kompromisszum, négy frakció mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es módosítás, előadó mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük a 11-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 14 mellette, 13 ellene, 8 tartózkodás. Elfogadva. 12 mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. 13-as Lambert szóbeli módosítással senki nem tiltakozik ellene? 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es Birgit Cipel szóbeli módosítással élt, nem tiltakozik senki, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös módosítás Jean Lambert, módosító, szóbeli, akkor szavazzunk, 15 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os módosítás szépen mellette, ellene, tartózkodás, Ezt ellenőrizzük. A 16-ost megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 20 mellette, 14 ellene, elfogadva. Tizetes módosítás mellette ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. 17-es. Lezárom a szavazást. 17 mellette, 16 ellene, elfogadva. 18-as módosítás Jean Lambert szóbeli módosítással az előadó részéről. ugyanúgy, mint a 13-as módosítás esetében, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es Jean Lambert, szóbeli módosítás az előadó részéről, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as módosítás széppel, részenkénti szavazás, mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész a vizautól mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes bekezdés, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es módosítás szépen, szóbeli módosítással senki nem ellenzi, 22-es mellette ellene tartózkodás a 22-est ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 18 mellette, 17 ellene, elfogadva. Szavazhatunk blogban 23-tól a 31-esig? Igen vagy nem? Akkor ezt a csomagot 23-tól a 31-esig Birgit Cipe mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az egész véleményt szavazásra bocsátom. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 33 mellette, egy ellene, és nem volt tartózkodás. Gratulálunk az előadónknak! amikor vitatkoztunk róla, akkor nem volt annyira egyhangú a vélemény, ez mostára megváltozott. Nyolcas pont, utolsó szavazásunk ma délelőtt, ez pedig cselekvési terv a versenyképes és fenntartható európai acéliparért, ezt az ipari bizottság itre számára készítettünk, tehát versenyképes fenntartható európai acéliparért Patrick Le Jarik véleménye. Egyes bekezdés, B kompromisszum, öt frakció mellett ellene tartózkodás elfogadva. 36-os Dárden mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28 eszeje mellette ellene tartózkodás elfogadva elfogadva. 29 Darden, külön eh, részenkénti szavazás, eh, a liberálisok részéről mellette, ellene tartózkodás, elfogadva a második rész, mellette ellene tartózkodás. A második részét eh, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott 21 mellette, 14 ellene, 0 tartózkodás elfogadva. 30-as módosítás, de mellette ellene tartózkodás elfogadva. C kompromisszum négy frakció mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36 Frederik Dade mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38 Eszajá eh, mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük a 38-asat, az előadó nem támogatja. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom. 16 mellette, 17 ellene, két tartózkodás, elutasítva. 39-es módosítás Darden. Szóbeli módosítási kérelemmel. Senki nem ellenzi. 39-es módosítva mellette, ellene tartózkodás elfogadva. D kompromisszum négy frakció mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös módosítás mellette ellene tartózkodás hogyha ön akar helyettem elnökölni, akkor azt megteszük. Várja meg, hogy én döntsek. A 45-öset ellenőrizzük. 27 mellette, 8 ellene, 0 tartózkodás. 47 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 46 Steinrück mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük a 46-osat. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 18 mellette, 17 ellene, nulla tartózkodás, elfogadva. 48 henről mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 49 nem fogadható el, 50-es Cornelisse mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 51 Darden külön szavazás liberálisok részéről első rész, mellette elfogadva a második rész mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. A második részét az 51-esnek megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? 18 mellette, 17 ellene, nulla tartózkodás, elfogadva. 52 nem fogadható el, 53-as Hendl mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük az 53-asat, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Vagyis lezárom most a szavazást. 21 mellette, 14 ellene, 0 tartózkodás, elfogadva. 54 Szerjeszeja szóbeli módosítással senki nem ellenzi. Őri úr, öné a szó. Több mint hárman ellenzi ezt? Ki ellenzi a szóbeli módosítást? Három fő kell, hogy ezt ellenőriz ahhoz, hogy ezzel... Tehát ki ellenzi a szóbeli módosítást? De nincsenek hárman nincsenek hárman, úgyhogy a szóbeli módosítást nem lehet elfogadni. Tehát mi történik ott? Úgy tűnik, hogyha nem fogadjuk el a szóbeli módosítást, akkor nem fogadható el az egész módosítás, úgy tűnik, az információim szerint. Együtt fogunk most dolgozni, és a módosító indítványok elfogadhatóságának bizottságát fogjuk megalakítani. Most felolvasom az 54-es módosítást, azt a részt, amely gondot okoz. Úgy gondolja, hogy a bizottság javaslata felolvasom azt a részt, amelyről meg kell állapítanunk, hogy az Ample Bizottság kompetenciájával megegyezik-e. Úgy tartja, hogy a bizottság javaslata arra vonatkozóan, hogy az elektromos áramárát emelni akarja, ez jó gondolat, de mivel a tagállamoknak anyagi gondjaink vannak, a kompenzációt másképpen kell megoldani, vagyis európai alapot kell létrehozni, hogyha az emissziós kvóták továbbra is érvényben maradnak az EU-ban. A szocialistákhoz fordulok. Most ezt elfogadják, ezt a szó beli, vagy nem a szocialisták javaslatára. Mit szeretne a néppárti frakció? Elfogadható ez a szóbeli módosítás, vagy nem? utolsó mondatrészt innen, hogy consider the commission proposal, erre vonatkozik a ha, ouais. Tehát az orál, a szóbeli módosításra, amelyik onnan kezdődik, hogy consider the commission proposals, etc., etc., e, e, e, ezt mi nem támogatjuk. Tehát ellene vagyunk az orál amendmentnak, magyarul szavazzunk a szóbeli módosítás nélkül a paragrafusról. Alors, je mets en voix la première akkor az 54-es első részét szavazásra bocsátom, nem a szóbeli módosításom van szó, úgy gondolom, hogy az 54-es második része nem fogadható el. Akkor most szavazzunk az első részről, az 54-es első részéről egészen addig, amíg a foglalkoztatási lehetőségek exportjáról van szó. Ki támogatja az első részt? Elfogadtuk, a második részt pedig nem tudjuk elfogadni. 55-56-os szintén nem fogadható el, négyes bekezdés, e-kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes bekezdés után 64 mellette tartózkodás elfogadva. 65-ös Darden szóbeli módosítás a szocialisták részéről. Valaki tiltakozik-e ezen e, szóbeli módosítás ellen? A liberálisok, a néppártiak ellenzik ezt a szóbeli módosítást. Akkor most szavazatra bocsátom Ça n'a pas d'impact sur la recevabilité. Tehát akkor most a szóbeli nélkül mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös bekezdés, F kompromisszum, négy frakció mellette ellene tartózkodás elfogadva. Majd 73-as módosítás, szóbeli módosítással van-e valaki, aki tiltakozik, ellene nem, akkor a 73-ast a módosítással mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 74-es Tomenszenel mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 75-ös szóbeli módosítással ez feltétel, senki nem tiltakozik ellene. 75-öset megszavazunk, mellett ellene tartózkodás elfogadva. 76-os Darden szóbeli módosítási kérelemmel a zöldek részéről, senki nem tiltakozik ellene. 76-os mellette ellene tartózkodás, ezt a 76-ost szavazásra bocsátom a módosítással együtt, megnyitom a szavazást. Mellette mindenki szavazott? 18 mellette, 17 ellene, nulla tartózkodás. 77-es módosítás, itt van egy szóbeli módosítás, elfogadjuk-e, senki nem tiltakozik, 77-es módosítva mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ezt ellenőrizzük a módosított 77-es módosítást, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 16 mellette, 16 ellene, két tartózkodás elutasítva. Az egyes hivatalos után Darden mellette ellene tartózkodás elfogadva kettes esszája kiesik, A kompromisszum, négy frakció mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hetes dárde mellette, ellene tartózkodás elfogadva, nyolcas előadó két részben az Alde kérésére első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás, ezt a második részt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 18 mellette, 15 ellene, 0 tartózkodás elfogadva. Handel 10 mellette, ellene, tartózkodás. Nem világos, ezt ellenőrizzük, ezt a tízest. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Úgy látom, ez most már világosabb. 29 mellette, 0 ellene, 4 tartózkodás, ez világos. 11-es, Cornelissen mellette, ellene tartózkodás elfogadva 12, de mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 13 előadó mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15 Henről mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 17 Darden mellette ellene tartózkodás, ki van mellette a 17-esnek, ellene tartózkodás elfogadva, 18 Darden mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19 Darden mellette ellene tartózkodás. A 19-es Dárdent ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 20 mellette 12 ellene, nulla tartózkodás, az egész véleményt elektronikusan szavazásra bocsátom, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 29 mellette, 2 ellene, 0 tartózkodás. Ismételten, mint az előző esetben, szavazás esetében gratulálunk az előadónak. No change? No change. Okay. We can okay. make it in a minute, but there's no change okay. in the result. Chers collègues, alors nous avons pris... Kedves kollégák, szokatlanul most előre futottunk az időben, és gyakorlatilag egy fél órán nyertünk. Remélem, hogy nem fogja megzavarni mindez a munkálatainkat, de azért ezzel együtt itt azt tudjuk, hogy Ajmen Rajton asszony, aki a 9-es ponttal kapcsolatosan kellene, hogy hozzászóljon, nincs itt, Úgyhogy jöjjön most a tízes napi rendi pont, amelyet 11-10 pontra, 10 percre szerveztünk, de reméljük ez nem zavarja meg az árnyék jelentéstevőket, de mint hogy Koszterov asszony jelen van a körünkben, éppen ezért megadnám neki a szót, hogy beszámoljon nekünk arról, hogy hogy, hol is tartunk a munkálatokban, a tárgyalásokat tanácsal a leginkább rászoruló személyeket támogató európai alapról három oldalú eszmecsere. Jelentéstevő asszony, öné a szó. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, és örömmel jelenthetem a szakbizottságnak azt, hogy sikeresen lezártuk a trialógust. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőnek, a frakciók munkatársainak, a bizottságnak, a tanácsnak, a munkatársaiknak is a parlament saját titkárságának is szeretnék köszönetet mondani a rendkívül kemény munkáért, amelyel elértük azt, hogy sikerült lezárni múlt hét csütörtökön a trialógust. Rengeteg munka volt ebben, nagyon sok technikai kérdést kellett megoldani, és örömmel mondhatom azt, hogy minden kérdést sikeresen lezártunk. A korábbi ülésünkön már egy átfogó jelentést adtam a parlament számára a legfontosabb kérdésekről, és ismételten jó azt látni, hogy a legtöbb a parlament számára fontos kérdést eh, el eh, meg, kielégítően tudtuk lezárni. 3,5 milliárdról van szó. A partnerségi elv nagyon fontos pont volt az Európai Parlament számára. Az érintettekkel konzultálni kell, részt vesznek a, kialakítá- a programok kialakításában, követésében is. Ezt leszögeztük a rendeletben, és azt is biztosítottuk, hogy a partnerség elvét a teljes rendeletben alkalmazzák. A különböző politikákkal kapcsolatos szinergia, az élelmiszer hulladék elleni fellépés, közegészségügy, ezek is nagyon fontos kérések voltak számunkra, és ezeket is megfelelően tudtuk lezárni. Voltak bizonyos eljárások, amelyek kapcsán a parlament azt kérte, hogy az NGO-kat ne terheljék túl administratív feladatokkal, itt is sikerült ezt elérnünk. Ahogy már mondtam a legutóbbi találkozónkor is, lesz egy olyan műveleti program, amely a szociális bevonást szolgálja a leginkább nélkülözők számára. Itt élelmiszer, élelmiszer programról lesz szó. Nagyon fontos volt számunkra az, hogy a támogatás igazából kicsi a teljes költségvetés szempontjából, de mégiscsak nagyon fontos ez a 3,5 milliárd, és ezt mindenképpen elkülönítjük a leginkább rászorulók számára, és ez mindenképpen egy nagyon fontos elv volt a parlament számára. Elnök asszony, mivel a szabizottsági tagok tudják azt, hogy 14 millióan nem tudják meg engedni maguknak a megfelelő élelmize, élelmezést, nélkülöznek táplálkozás szempontjából, ez eléggé aggasztó, és mindenképpen emiatt gyorsan kell fellépnünk. Ezért ez a az alap rendkívül fontos azok számára, akik a társadalmaink szélén élnek. Tudjuk, hogy kicsi ez az alap, de azt is tudjuk, hogy ez nem helyettesíti a tagállami politikákat, amelyek a szegénység leküzdését szolgálják. Úgy véljük, hogy ez az alap eszköz lehet arra, hogy hozzájáruljunk a szegénység leküzdéséhez. Ismételten szeretnék köszönetet mondani mindenki számára, aki ennyire keményen dolgozott ebben az ügyben, és segítette azt, hogy a trialógust a múlt csütörtökön lezárhassuk. Tudom, hogy a dokumentum majd december 17-én fog a szabadság elé érkezni, hogy szavazzunk erről. Szeretném elmondani azt, hogy az átmeneti intézkedéseket már december elejétől foganatosítják, vagyis egyetlen szervezet sem fog hiányt szervezni, és mivel közeleg karácsony, ez különösképpen nehéz időszak azok számára, akik ezen program alá esnek, ezért nagyon fontos volt az, hogy ezt a dokumentumot a lehető leggyorsabban lezárjuk, és biztosítsuk azt, hogy meglegyen a támogatás azok számára, akiknek túl kell jutniuk a tél ezen nagyon nehéz időszakán. Köszönöm szépen mindenkinek, különösképpen az elnök asszonynak, aki rendkívül sokat tett a dialógus üléseken is. Nagyon szépen köszönöm jelentéstevő asszony, és külön köszönet azért is, hogy milyen módon tudta vezérelni ezt az ügyet az elejétől a végéig, és működve más szakbizottságokkal, többek között a költségvetési szakbizottsággal. A tárgyalások folyamatában végül is oda jutottunk, hogy az Európai Parlament eléggé elégedett lehet ezzel a folyamattal és az eredménnyel. Az a többség, amely kialakult akkor, amikor a mandátumot megkaptuk, az nagyon támogató volt, támogatta a programot, annak a szellemét, szellemiségét, és figyelembe vette azt, hogy a program az élelmezési program széles módon értendendő, és anyagi támogatást is jelenthessen. És akkor, amikor a tanástól visszajelzéseket kaptunk, illetve az Európai Bizottságtól, akkor az derült ki, hogy azok a tagállamok, amelyek a második operatív programmal is foglalkoznak, a társadalmi inklúzióval, azok aránylag szerény módon lépnek fel. Ugyanakkor a fakultatív része a programnak, és a kötelező része, ugyanaz a 2,5 milliárd, és az plusz egy milliárdnyi összeg teljes egészében felhasználásra került, alapvetően a fakultatív részre vonatkozóan az operatív programra koncentrálva és az anyagi támogatásra. Csak öt ország lesz, amelyik az öt második részre is majd támaszkodik, és a kötelező részt, minimális, minimális részt fogják mobilizálni. Ezzel együtt azért vannak egyéb szempontok, amelyek még foglalkoztatnak az utolsó három oldalú megegyezés, illetve tárgyalás során. Miben testesült ez meg? Abban, hogy az Európai Bizottság fontosnak tartja azt, hogy nyilatkozatot tegyen mégpedig akkor, amikor a plenáris ülésen jóvá hagyjuk ezt a szöveget, és természetesen a ö, bizottságtól azt kérjük, hogy ismerhessük meg a nyilatkozatát még a plenáris előtt, azért, hogy biztosak lehessünk abban, hogy az Európai Bizottság nyilatkozata összhangban van a parlament elvárásával. Kettő témára tér ki ez a nyilatkozat. Egyrészt arra, hogy milyen gyakoriságú lesz az értékelő jelentésnek az elkészítése, és a korrekciónak a tényezője, azaz milyen fajta korrekció fog eredményezni a jelentés. Ugyanis a jelentéseknek a fényében a tagállamoknak majd korrigálni kell a rendszerű feltételüket, figyelembe véve természetesen a több éves pénzügyi keretet is, illetve az arról szóló jelentéseket. Tehát e tekintetben a szavazás előtt fontos lenne mindezeket tudni. Viszont a második témában egyértelmű, hogy egy egyértelmű nyilatkozatot kell, hogy lássunk, nevezetesen a szociális fűszerboltok, vagy élelmiszerboltoknak a kérdése, mint tudják, beszámoltunk a tárgyalásokról a tárgyalási sorozat folyamán, és egy nagy nehézséggel szembesültünk, mi, mint képviselők. Szóval a korábbi program lehetővé tette azt, hogy ezek az élelmiszerboltok a legrászoltabbnak a programjához kapcsolódjanak, de, de az új gyakorlatási eszköz megszületése után született egy horizontális rendelet az unió részéről, mégpedig a pénzügyi eszközökről szólóan, az unió pénzügyi eszközeiről, amelyben megtiltották az interferenciákat az, az olyan típusú programok között, mint amilyen illetve mint az elnök nem program, hanem olyan fajta alap között, mint a baknak a segítése, és a támogatások pénzügyi formája között. Éppen ezért mindegy egyes tagállamnak a feladata az, hogy az európai jogalkotási eszközöknek a megváltoztatását figyelembe vegyék, vegye. És az az ország, amelyet a legkevésbé rosszul ismerek, tudom annak kapcsán, hogy a francia kormány jelenleg tanulmányozza a szociális fűszerbont, élelmiszerbontokkal együttműködve azt, hogy hogyan is lehet érvényesíteni ezt az új helyzetet, hogyan lehet az új jogszabályokat figyelembe venni, és hogyan lehet a lehető legjobb feltételeket megőrizni, illetve teremteni az szociális élelmiszerboltokra, és e tekintetben utaltam a nyilatkozatra, amelyet az Európai Bizottság fog tenni a szavazásunk előtt. Nos, ezt szerettem volna elmondani mindezzel kapcsolatban. Morán Sartier asszony szót kért, megadom neki, utána pedig Szerkász úrnak is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Külön köszöntet szeretnék mondani Costello asszonynak a munkájáért. Nagyon vártuk az eredményét a munkálatoknak, és természetesen mindenki éberen odafigyel erre a tevékenységre és eredményeire. Kérdésem lenne, elnök asszony, mint hogy az Európai Bizottság fog majd elénk járulni egy nyilatkozat formájában akkor, amikor a plenárison ezt a témát megvitatjuk, és mindez arról fog szólni, hogy milyen lehetőség van arra, hogy újra monetáris, tehát készpénz formájában támogatást folyosítsunk a szociális élelmiszerboltokban. Amikor ez történik majd, mi történik pontosan a plenális ülésen? Lesz lehetősége a vitára arról, hogy hogyan is születik meg a megfogalmazás, hogyan is lesz megfogalmazva a dolog, azért, hogy valóban egy nyitott lehetőség álljon a rendelkezésre. a hozzászólását nem hallották a tolmácsok, válasz, de hallottam a szavait elnök asszony, és nagyon konkrét kérdést szeretnék feltenni elnök asszony. Most egy nagyon konkrét kérdéset, kérdést szeretnék intézni. És a második felvetésem a következő. nincs -e veszélye annak, hogy a tagállamokra bízzuk végül is, legalábbis abból, amit értettem, ezt olvasom ki. Tehát, hogy a tagállamokra bízzuk azt a lehetőséget, hogy megnyissák a finanszírozásnak a lehetőséget a szociális élelmiszerboltokon keresztül, a társfinanszírozás keretében. Ennek Alejandro szerkáztakatom meg a szót, utána pedig vagy fogom mondani, utána pedig Őri Csapa kapja meg a szót. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden szeretném elmondani frakcióm álláspontját ezzel kapcsolatban. A munkacsoportban tegnap vitáztunk erről a kérdésről, és Kosztala eh, asszonynak szeretnék gratulálni, és mindenkinek, akik részt vettek ezeken a tárgyalásokon. Önnek is, elnök asszony, mert ritka pillanat az, amikor valóban az Európai Parlament büszke lehet arra, hogy több millió európai problémáját megoldotta. Úgy vélem, hogy ezek a személyek sokkal nyugodtabb karácsonyt élhetnek majd meg, és sok millió embernek több lehetősége lesz arra, hogy több élelmiszerhez jusson. Ez a legalapvetőbb emberi joga minden egyes embernek. A rugalmasság és a nemzeti különlegességek figyelembe vétele ugyancsak rendkívül fontos. Elnök asszony, mindannyiunk számára világos az, hogy nem csak bizonyos országok, bizonyos népességi csoportok problémája ez, hanem ez mindenki problémája Európában. Nem lehet ezt a problémát országonként felosztani. Van egy európai alap, és egyértelmű, hogy ez mindenkit érint Európában, nem csak azokat, akik nagyon súlyos szegénységben élnek. Európai megoldást találtunk, tehát nem csak a pénzügyi válságra reagálunk így Európában, hanem egy humanitárius krízisre is, az emberek válságára. Még egyszer szeretnék gratulálni mindenkinek, aki részt, vesz, részt vett abban, hogy ezt a kompromisszumot elérjük. Jó tudni azt, hogy a szakbizottságunk volt az illetékes ezen tárgyalások során. Köszönöm, elnök asszony én értem ezt a problémát a, a, a social grocery-vel. Én is találkoztam velük, el is mondták, konzultáltam a saját országon beli hasonló ö, szervezetekkel is. A probléma nem ez, hogy ö, egyébként ö, a, a tevékenységüket fontosnak vagy hasznosnak tartjuk-e, mert egyébként fontosnak és hasznosnak ö, ö, tartjuk. Ö, hanem az, hogy ebbe a szabályozásba nem fér bele. Részben a horizontális irányelv miatt, részben a jelentés, amit megszavaztunk itt a bizottságban, az kifejezetten kizárja ezt a, ezt a lehetőséget. Tehát volt már ilyen egyébként, ha nem is ilyen szociális típusú szervezetekkel, amikor valami ilyen szabályozási lehetetlenség állt elő, ilyenkor létre kell hozni egy másodlagos vagy párhuzamos struktúrát, magyarul külön kell választani a, a, a, a tevékenységet, és ezt az adott országon belül a szervezetek meg tudják oldani kell hozzá egy kis kreativitás, de szabályosan, korrektül meg lehet oldani. Nem gondolom, hogy emiatt át kell hágnunk a saját szabályainkat és a, a, a saját döntéseinket. Ez a, a probléma. Egyébként, mint, hogy mondjam, mint szociálpolitikai eszköznek, a szociális diszkonnak, vagy a szociális fűszerboltnak, én nem csak, hogy nem vagyok ellenzője, hanem kifejezetten hasznos és jó tevékenységnek tartom. Patrick Leherick. Patrik Nyáriké a szó. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék őszinte köszöntet mondani Emmer Costellónak a végzett munkáért, és mindazoknak köszönetet mondok önnek is, elnök asszony, akik ebben részt vettek. Igen, messziről indultunk el, hiszen már legalább három éve tart ez a küzdelem ami az összes kritériumot illeti, amelyekkel kapcsolatosan megnyilatkoztunk kezdetől fogva, szerintem elmondhatjuk, hogy többé-kevésbé elégedetek vagyunk, például ami az összeget illeti, azt is, hogy ne legyen itt megtorpanás, hiszen most már mindjárt elérkezik január 1 -e, és most már Tudjuk, hogy megvannak ezek a szolidaritás jegyébe született egyesületek. Az általános hangulatot ismerve, egy jellemző, többé-kevésbé mindenütt, manapság, a parlament más intézményekkel tárgyalva képes volt arra, hogy ezt létrehozza, és ez figyelemre méltó, mert így a, ezzel felértékelődnek az európai intézmények beleértve a parlamentet is. Az intézmények ugyanígy magunk is több alkalommal nem igazán jó hírnevet szereztünk, de most nagyon jó, hogy sikerül ezt helyreállítani, ezt a programot a szegények érdekében. Máliász? Köszönöm szépen, elnök asszony, szerintem összességében elégedettek lehetünk ennek az ügynek a kimenetelével. Eléggé sok vitánk volt a tanácsa. de úgy gondolom, hogy Costello jelentés készítő és az elnökünk nagyon jól tárgyaltak. Minden tagállam úgy tűnik, hogy most már elégedett azzal az összeggel, amit kap és úgy vélem, hogy nekünk is büszkének kell lennünk arra, hogy kiszélesítettük a segélyszervezetek lehetőségeit, hiszen most már felhasználják, felhasználják a pénzt arra, amire leginkább szükség van, tehát többnyire ez élelmiszer segítség lesz, de olyan kérdésekre is, olyan ügyekre is felhasználják ezt a pénzt, projektekre is felhasználhatják ezt a pénzt, amelyel megakadályozhatják azt, hogy sok élelmiszer kerüljön a kukába. Ezen kívül a szociális bevonás eszközei is segíthetik a leginkább rászorulókat. Tehát összességében szerintem tényleg büszkék és elégedettek lehetünk ennek az eredményével. Merci beaucoup, nagyon szépen köszönöm, ismételten megadom majd a szót a jelentéstevő asszonynak, de köszönöm szépen, hogy erre ön emlékeztet valóban, erről megfeledkeztem, miközben a jelentéstevő azt hiszem utalt rá, nevezetesen az élelmiszereknek a pazarlása, és valóban arra törekedtünk, hogy a szociális inkluzív program való fókusza az mára másra irányuljon, mint hogy egy olyan módszere, hogy copy pásztal átemelünk egyik tevékenységről másik tevékenységre megoldásokat. Ami pedig a szociális közérteket illeti, bezáródott az ajtó. Nem lesz lehetőség arra, hogy a szociális közértek e programból részesüljenek. Azt kértük az Európai Bizottságtól, hogy tegyen egy nyilatkozatot, egy olyan nyilatkozatot, amelyben kifejti azt, hogy a EB, az Európai Bizottság miért nem hajlandó megnyitni az ajtót. És ezáltal a kormányoknak a feladata, és Őri Csabára tökéletesen, pontosan utal, az, hogy eldöntse, hogy hogy jár el és az az ország, amelyből jöttünk, Márás asszony is, és jó magam is, egy olyan ország, amelyben én már megkerestem a kormányt, és kérelmeztem azt, hogy a szociális közértek, a social grocery tovább tudják folytatni a tevékenységeket, mégpedig konstruktív módon a legrászorultabbaknak a javára. Ami pedig az eredményességet illeti. Hagy mondjak köszönetet a fellépésünknek Lőárik úr által végzett tevékenységért, mert valóban mi voltunk egy nagyon-nagyon erős, ellenálló erő ebben a programban. A gondolok, amikor a plenáris ülésen átmentek a dolgok, azt hiszem februárban, 2012-ben. Tehát akkor, amikor átvittünk egy olyan állásfoglalásot, amely arra irányult, hogy a program maradjon meg, és mindez a, köpe, a közepette, hogy a tanács fel akarta számolni ezt a programot, és hogy folytatódjék ez a program 2013-ban és 2014-ben is. Márpedig voltak olyan kormányok, amelyek úgy döntöttek már korábban, hogy megszüntetik, felszámolják ezt a programot 2014-től kezdve, és hála a mi felépésünknek tudtuk elérni azt, hogy ez a program megmaradjon, sőt, sőt, kötelező legyen, és anyagi allokációja is ilyen szintű legyen, úgyhogy mindenképpen az Európai Parlamentnek a fellépését csak üdvözölhetjük, és hangsúlyos köszönetet kell mondanunk a jelentéstevőnknek. Elmár kívánne újra hozzászólni még, vagy így, ahogy az e-, eszmecsetre lefolyt, ez legendő és jó volt. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását. A legtöbb kérdést már megelmítettük, csak azzal fejezném be ezt a dolgot, hogy hangsúlyozom azt, hogy mennyire fontos ez a program, és ez valóban egy győzelem az Európai Parlament számára. A korábbi program az mezőgazdasági költségvetési sorból lett támogatva, nem vették figyelembe a szociális ügyeket, pedig itt nagyon sokan szenvedik meg az élelmiszer hiányt, a szegénységet, most már bevesszük a programba az élelmiszerállatokat, a különböző szociális bevonási eszközöket, tehát szerintem a rendelet a jelenlegi formájába valóban tartalmazza a szociális bevonást, a szociális ügyek tárcája foglalkozik ezzel, tehát ez valóban azt mutatja, hogy a szociális bevonás nagyon fontos, pont ezzel foglalkoznak a szervezetek is. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy élelmiszereket osztanak ki, az is nagyon fontos, de egyre több olyan személy van, akik a különböző ingyen konyhára járnak, ezért nagyon fontos az, hogy foglalkozunk az olyan kérdésekkel is, mint például az élelmiszer hulladék kérdése, az élelmiszer pazarlás kérdése, az egészségesebb étrend. Tehát valóban sikerült javítanunk az Európai Bizottság javaslatát ebben a tekintetben. Ezen kívül nagyon jó a program az eredmények közreadása szempontjából is, létrejött egy fórum is erre vonatkozólag egyfajta hálózat a szervezetek számára. Kétségtelen, hogy az érintettek nagy része, tehát az NGO-k, a különböző segélyszervezetek nagyon fontos szerepet játszottak a program megvitatásában, egymás között is megvitatták ezt velünk is, az árnyékjelentéstevőkkel is, nagyon keményen lobbiztak, és remélem, hogy ők is elégedettek lesznek majd ezzel az eredménnyel. Ami a szociális boltok kérdését illeti, szerintem mi itt a jó csatát vívtuk meg. Lehet, hogy nem ez az eredmény, amit szerettünk volna elérni, de remélem, hogy az országok így is képesek lesznek majd megtalálni a módját annak, hogy megfeleljenek a szociális élelmiszerboltok előírásainak. Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, és köszönöm a parlament munkatársainak, a bizottság munkatársainak, illetve a politikai frakcióknak ezt, és mindenkinek, aki hosszú órákat töltött ezzel, hogy ezt a kérdést eh, megoldja. Köszönöm. Très bien. Alors, nous en... Nagyszerű. Most következzen egy szintén ugyanennyire sikeres ügy, a 9-es napirendi pontról van szó, amelynek a témája a tárgyalásokat tanácsolva a kiegészítő nyugdíjjogosultságok hordozhatóságának javításáról. E témában is nagyon messziről indultak a folyamatok, és nagyon távoli pozíciókról. Miről is van szó? Arról a három oldalon megjegy tárgyalásnak az eredményéről, amelyet a litván elnökséggel folytattunk, és amelynek a téma felelőse Olymen Rajten asszony. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek, aki segített nekem abban, hogy ezt a jó eredményt el tudjuk érni. Teljes mértékben elégedett vagyok az eredménnyel. Egy irányelv tervezettel kezdtük a munkát, a bizottság azt javasolta ebben, hogy ott, ahol az emberek kiegészítő nyugdíjt takarítottak meg, akkor ezt a pénzt átvihessék egy másik nyugdíj alapba. Ez volt a kezdet. Nagyon gyorsan rájöttünk arra, hogy a tőke áttétele nagyon nehéz lesz, főként egy olyan ország, még egy olyan országban is, ahol gyakran előfordul ez például Hollandiában, itt is nagyon nehéz ezt a tőkét magunkkal vinni. A parlamentben azt kérdeztük magunktól, hogy nem lenne jobb az, hogyha a kiegészítő nyugdíjokra vonatkozó jogot lehetne hordozni. Az első pillér nyugdíjban már ezzel foglalkoztunk, és lehet, hogy ugyanezt lehetne megtenni a, a felépített jogokkal kapcsolatban is. Európában a kiegészítő nyugdíjak megszervezését, illetően sok olyan tagállam van, ahol ez létezik, de vannak olyan országok, ahol ezt teljesen másképp szervezik meg. Amit mi nem akartunk, az az volt, hogy hozzányúljunk a saját tagállamokban lévő ilyen kérdésekhez. Mi a szabad mozgást szerettünk volna, hogyha valaki máshol dolgozott, akkor nem szabad, hogy hátrány érje ezt a személyt, hogyha átmegy egy másik országba. A mobilitás Európában, ezt kell ösztönöznünk, ez rendkívül fontos. A javaslat tulajdonképpen egy részről a tanástól érkezett, azt mondta a tanács, hogy jó a mobilitás, de azt szeretnénk csak szabályozni, Minden legyen túlságosan nagy a mobilitási prémium, hogyha valaki más országban dolgozott. Az lett a javaslat végül is, hogy csak a minimális szabályokat, minimális feltételeket szabályozzuk a nyugdíjjogok megszerzését illetően, hogy ha valaki egy másik országba megy dolgozni, és az adott országon belül kizárják a szabad mozgásból ezt a szemek. Ez azt jelenti, hogy itt még mindig vannak különbségek, és tulajdonképpen a munkavállalók, akik egy másik országba mennek át, azokat jobban kezelik, mint azokat a munkavállalókat, akik a saját tagállamukban használják ki a szabad mozgás adta lehetőséget. A minimális feltétel, és ezt elfogadtuk a bizottság részéről, hogy, hogy a tagállamok ezen irányelv áthelyezéséig, az irányelv megvalósításáig mindent megtesznek a saját tagállamokon belül szabadon mozgó személyek számára is. Ezen kívül minimális feltételeket szabtak meg a nyugdíjok kiépítéséhez. Számos tagállamban 21 éves korról indul meg ez a jog kiépítése más tagállamokban, például Németországban, Luxemburgban. Ez sokkal később. Németországban 25 év ez, és 5 éves kiépítési időre van szükség a nyugdíj jogosultság idejében. Tehát, hogyha valaki 26 évesen megy egy másik országba, akkor nem épített ki még nyugdíjjogosultságot itt lesz majd egy jegyzőkönyv, hogy ezek az országok is a saját tagállamaikban a saját munkavállalóik számára ezt megváltoztatják. Most azonban ebben a jogszabályban azt mondtuk, hogyha 21 évesen kezdik meg a nyugdíjjogosultság képítését, és akkor megy -e valaki egy másik országba, akkor lesz egy várakozási idő, egy felépítési idő, ez maximálisan három év lehet. Vagyis ez azt jelenti, hogy ez sokan nagyobb mértékben ez javulást jelent a jelenlegi helyzethez képest. Elnök asszony, nagyon keményen kellett küzdenünk, de minden esetre a feltételek most már sokkal jobbak a szabad mozgás szempontjából. Nagyon sokat tettünk a következő témában is. Szeretnénk azt megelőzni, hogy egy felépített jogosultság három év után azonnal kifizessék a tőkét. Ezért nagyon intenzíven tárgyaltunk, és úgy véltük, hogyha egy kis tőkéről van szó, akkor a munkaadó és a munkavállaló által befizetett összeget ki lehet fizetni, de aki ezt megkapja, annak hozzájárulását kell adnia arra, hogy hogy akár ahhoz is joga legyen, hogy meghagyja ezt a tőkét. Az átült átültetési határidő 3 plusz 2 év volt, most ezt 4 évre csökkentettük. De a 4 év azért ez egy kicsit meglepő. A 3 év mindenkire vonatkozott, a 2 év csak azokra, akiknél probléma volt. Most már 4 év ez mindenki számára. Elnök úr, hát mi ezt elfogadtuk. Elnök azt mondja, ezt mi elfogadtuk. Szerintem most már mindenről beszámoltam. Ezek voltak azok a pontok, amelyek számunkra rendkívül fontosak voltak. Szerintem maga a javaslat elfogadható számunkra, hiszen itt a szabad mozgásról van szó, és arról, hogy ez tényleg jobban működjön. Köszönöm. Merci. Köszönöm, Frédéric Darden. És ki szeretne még hozzászólni? Thomas Mann. Das ist alles. Köszönöm, elnök asszony. Rövid leszek, hiszen Ria nagyon jól elmagyarázta, hogy milyen eredményeket sikerült elérnünk, kiharcolnunk, és köszönöm a munkát, amit ő végzett, és amit ön is végzett, elnök asszony, a tárgyalások során sikerült előrelépni, és a hordozhatóság esetében a mobilitást szorgalmaztuk, és védjük ezzel a munkavállalókat a jövőbeli nyugdíjuk érdekében, ahogy ezt hallottuk az előbb, úgyhogy teljesen elégedett vagyok, ami az eredményeket illeti. Tomás Mann. Köszönöm szépen, szerettem volna Riának és mindenkinek megköszönni a munkát. Nem túlságosan könnyű a kompromisszumok létrehozása, főként akkor, hogyha bizonyos standardok vannak, mint nálunk eh, Németországban, és ettől el kellett eh, térni. De hát megtettük ezt, mert hogy nagyon fontos Európában a mobilitás. A 21 évben meghatározott kompromisszum, illetve a három éves képítési időszak, ez eléggé fájdalmas volt számomra, de ezt el kell fogadni, de végezetül láthattuk azt, hogy a bizottság, a tanács és a parlament megállapodtak, néhány nehéz csata után, akkor úgy gondolom, hogy ez mégiscsak egy fontos jelzés. Remélem, hogy két-három év múlva nem jön megint egy kérdés, hogy újabb szabályozást hozzunk létre. Fenntarthatóságot kell elérnünk, és szerintem ezzel egy jó alapot képeztünk erre. Most már ezt egy kicsit átszámolni. Ö, ez a kérdés most már azokért, intenzíven foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Szerintem jó volt az, hogy azt mondtuk, hogy bizonyos területeken nem tudunk előre jutni, és remélhetőleg nem kell majd három év múlva mindent kétségbe vonni, hanem tényleg fenntarthatóak leszünk, mert szerintem a fenntarthatóság rendkívül fontos politikai jelzés. Euh, Igen. Köszönöm a bizottság tagjainak, akik elfogadták, hogy tárgyalásokat kezdünk, anélkül, hogy átnézzük azt a mandátumot, amit az előző mandátum, vagyis ciklus alatt adtunk Riának, és szeretném aláhozni, hogy mennyire összetartott ez a tárgyalási csapat. Célunk az volt, hogy az irányelvből minél többet elérjünk. Nem csak agyelszívásról van szó, a legjobbakat próbálják napjainkban elszívni, hanem azt akartuk itt elérni, hogy az emberek olyan helyzetbe kerüljenek, hogy érvényesíthessék a nyugdíjhoz való jogukat, például amikor másik országba mennek, és ami pedig a nyugdíjjogosultsághoz való hozzájárulást illeti, ez megegyezés, megállapodás alapján történjen A jogosultság szempontjából fontos volt számunkra az, hogy megszerezzük az, hogy a mechanizmusba, ebbe az egész mechanizmusba beleegyezzen, hogy ezzel egyetértsen a munkavállaló és a tanács kiindulópontja más volt, mint a parlamenté, és megvan a kockázat annak, hogy a tagállamok informális kötelezettsége arra vonatkozóan, hogy elérjék azt, hogy a saját munkavállalóik ugyanolyan hordozhatósági rendszerre rendelkezzenek, vagyis, hogy ez diszkriminációt eredményez, figyelembe véve azokat a munkavállalókat, akik mobilisak, és a hordozhatóság megvan számukra, vagyis akik csak egy tagállamon belül mobilisak. És éppen ezért ilyen szemszögből néztük ezt az egész ügyet, nem akartuk lezárni. Minden elhangzott előadó asszony a lényeget illetően néhányan nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy elérjük ezt a megállapodást. Köszönetet mondok az Európai Bizottságnak is, ezt kimondom. A bizottság valóban hatalmas munkát végzett, azért, hogy a kompromisszumokat összehozza, és erről itt nyilvánosan tanú bizonyságot teszek. Az utolsó e-mail váltás, ami például néhány képviselő és a német állandó képviselőt között történt, az előadó sem tudott erről a mail cseréről, e-mail cseréről vagy váltásról, és ez engem nagyon elkeserített. Szerintem így nem lehet fellépni másokkal szemben. Egyébként elnök asszony, nagyon jó, hogy önnek sikerült megváltoztatnia az álláspontokat az eljárásról. Más személyek a egyéb állandó képviseleteken dolgozó más személyek más attitűdöt tanúsítottak, és önök tudják, hogy én kire gondolok, nem mindenki egyformán gondolkodik. A tárgyaló csapat kitűnő volt, és ennek köszönhetően tudtunk nagymértékben előrelépni. Szeretnék Frederiknek is köszönetet mondani, külön Frederiknek, nagyon jól együttműködtünk. Ez azt mutatja, hogy bízunk egymásban, ha bízunk egymásban a politikai nézet eltérésektől függetlenül, akkor valóban el tudunk érni valamit, valamilyen jó eredményt. És hogyha önök kapnak e-mailt, és azt átküldik az előadónak, ez jó dolog, mert könnyebb a közös álláspontot, megközelítést így kialakítani. Jean Lambertnek is köszönöm, és mindazoknak, akik részt vettek az eljárásban. Nagyon szépen köszönöm jelentéstevő asszony. Ez egy rendkívüli eljárás, amelyet most követünk, ha a általános gyakorlatunkat figyelembe veszük, mint hogy a második olvasatról van szó. Éppen ezért az AMSZ bizottságnak az állásfoglalását, amely összhangban van a tárgyalási mandátummal, december 9-én fogjuk megszavazni, tehát pár napon belül, és aztán írok majd egy hivatalos levelet a tanácsnak, amely majd a nyelvész és egyéb ellenőrzési folyamatok után az álláspontját február közepén fogja majd tehát közzétenni, ami lehetővé teszi, hogy az Amplői szakbizottságban második olvasatban jóvá hagyjuk a tervezetet, és aztán majd áprilisban vigyük a plenárisra. Tehát a ciklusunknak a keretében erre még sor tudunk keríteni, még akkor is, hogyha akkor, amikor az elnöki funkciót itt átvittem ebbe a szakbizottságba, akkor ez az ügy már régen folyt. Ennyit akkor erről a napi rendi pontról következik a 11-es napi rendi pont, amelynek a keretében megadom a szót ö, kollégáknak a gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere, foglalkoztatás és szociális aspektusok, és ennek keretében Sergio Guterres Prieto kapja meg tehát a szót azért, hogy bemutassa a jelentés tervezetét. Öni a szó. Sí, gracias, presidenta. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök asszony. Ez már a harmadik jelentés, amelyel az európai szemeszter kapcsán foglalkozunk. A második szerencsére az ECON szakbizottság szintjén van, itt főként nekünk kell a szociális foglalkoztási kérdésekkel foglalkozni a makrogazdasági koordináció kapcsán. Ezért eh, jött létre ez a szakbizottság, a, ezért jött létre ez a jelentés a szakbizottság részére. Szeretnék egyfajta szándéknyilatkozatot tenni, ugyanis számunkra a párbeszéd, a konszenzus a fontos. És ez tényleg nagyon fontos, hogy elmondhassuk véleményünket az Európai Unió fejleményeiről, főként amiatt is, hogy különbözőek a feltételek az egyes régiók, országok között, például földrajzi szempontból is. Szeretnénk konszenzust elérni, mert úgy véljük, hogy a legjobb, amit tehetünk a vita során jelenleg, mielőtt még a tagállamok kiadolgoznák reformprogramjaikat, az az, hogy a lehető legjobban egy üzenetet küldünk az európai bizottságnak nagyon sok jelentést készítettünk a szakbizottságunkban, de úgy tűnik, hogy ezeknek nem igazán volt hatása a nemzeti reformtervekre. Ezzel a jelentéssel nem szeretnénk magunkat vállon veregetni itt a szakbizottságban, az éves növekedési jelentésben hangsúlyozni kell azt is, hogy hol történtek makrogazdasági szinten pozitív történések. Úgy tűnik, hogy beindult a növekedés, de nagyon fontos az, hogy a szabizottságban rámutassunk arra, hogy a foglalkoztatási helyzet továbbra sem pozitív. Öt fiatalból egy munkanélküli, a szociális kirekesztés egyre erősebb, a szegénység is növekedik, és erre mindenképpen utalnunk kell. És mindenképpen fel kell az ezek ellen lépni, ez a feladatunk itt a szabizottságban. Tehát nem szabad itt ülni a babérjainkon, továbbra is szociális válság van, amelyet mi nem oldottunk meg. Mindemellett szeretnénk eh, további részleteket is beilleszteni, és néhány kérdést kihangsúlyozni, amelyek nagyon fontosak számunkra. Szeretnénk még néhány olyan ötletet is erősíteni, amely számos más eh, jelentésünkben már benne van a szociális indikátorok kérdése, nem újdonság az európai szemeszter szempontjából, azonban ez ideig nem igazán jelent meg elegendő mértékben, legalábbis számunkra nem elegendő mértékben. A makrogazdasági koordináció kapcsán is többet el lehet érni, akkor, hogyha ezeket az indikátorokat megfelelően mérlegeljük, és látjuk, hogy milyen hatása van a makrogazdasági politikánknak. Létre kell hozni egy foglalkoztatási és szociális ügyekkel foglalkozó eurócsoportot is, hiszen látni kell, hogy mennyire párhuzamosan zajlik ez a két kérdés, és mennyire fontos ez a jövőbeli politika szempontjából. Az is fontos, hogy a versenyképességet támogassuk három pillérrel, először is az innovációval, az európai 2020-as stratégiával, itt is lehetne még többet tenni, illetve az oktatás által is. Tegnap a PISA tanulmány eredményét is hallhattuk, és azt láthattuk, hogy továbbra is sokat kell tennünk, mert az oktatás kulcsfontosságú a jövő szempontjából. Ugyanígy az innováció is. Rendkívül lényeges az, hogy, foglal, hogy munkahelyeket teremtsünk, de nem csak akármilyen munkahelyeket. Erről már más eh, az európai Szemeszterre foglalkozó jelentéseinkben is beszéltünk, hogy egy intelligens megoldást szeretnénk a biztonság és a rugalmasság között, és hogy magas szintű munkahelyeket szeretnénk létrehozni. Szerintem ez a legjobb garanciája annak, hogy Európában leküzdjük a szegénységet. Ezen kívül arra is szeretnék rámutatni, hogy az Európai Unióban, a tagállamokban többet kell tenni a fiatalok munkanélküliségének leküzdésére. A félidős értékelés a pénzügyi terv tekintetében jó időpontot kínálhatna arra, hogy a fiatalok garanciájának eszközét megvizsgáljuk, hogy ez elegendő-e, vagy esetleg azt növelni kell-e. Ugyanezt követeli egyébként a, nem, a munka nemzetközi szervezete is. Számos kockázat kötődik a magán eladósodáshoz, ezt láthattuk az elmúlt években az elmúlt évben főként a tagállamok eladósodásáról beszéltünk, ez állt a középpontban, de úgy vélem, hogy egyértelműen ki kell mondanunk azt is, hogy a magánháztartások eladósodása, a KKV-k eladósodása is problémát jelent, és ehhez is egyfajta tervet kell készítenünk, hogy ezt lehessen küzdeni. Ezzel is hozzájárulhatnánk ahhoz, hogy leküzdjük a válságot és, erő, és erősítsük a gazdasági fellendülést. Horizontális jelentésről van szó, mely véleményünk szerint a legfontosabb kérdéseket veti fel. A párbeszédet szeretnénk hangsúlyozni, illetve azt, hogy konszenzus jön létre. Köszönöm. Euh, Veronika Lopé Fontanier és... Veronika Lopé Fontanier, aztán Cornelissen képviselője a szó, de még mielőtt megkapnák a szót, hagytak egy észrevételt, mert eh, egészen döntő fontosságú mindaz, amit a jelentéstevő javasol, és valóban nagyon lefedi mindazt, amivel foglalkozik, és amely agasztja a szakbizottságunk. De szakbizottságként azért engem aggaszt valami. Nevezetesen az, hogy hogyan lehet a valós világból kiindulnunk, és ebből kiindulva haladni az ideális világ irányába. Márpedig akkor, amikor a valós világot vizsgáljuk, akkor ütközünk a többi intézménnyel. Amikor eszmét cserélünk itt, mi nem másról beszélünk, mint az éves jelentésről, úgy, ahogy azt elénk tárja az Európai Bizottság. A munkánknak a keretében pedig, ugye, abból kell, hogy induljunk, hogy mit is tartalmaz az éves növekedési jelentés. Ezt kell, tehát megvizsgálnunk adott esetben, kiegészítenünk, kritizálnunk, de Persze, minden szépen át lehet írni, hogyha ettől jobban érezzük magunkat, és gyakorlatilag az Európai Bizottságnak a helyébe fogunk lépni, de vigyázat, hogyha ebből indulunk ki, akkor ez elvezett egy másik logikához, nevetetesen az együtt döntési megoldáshoz az éves növekedési témában, és egy tekintetben azért nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy mit javasolunk, és egyértelműen kell, tehát, hogy megfogalmazok mindaz, amit másként látunk az éves jelentés kapcsán, a növekedésről, úgyhogy nyilván valóan a módosítóknak a keretében pontosan, világosan le kell határolni, hogy mit is akarunk üzenni hallgassuk meg tehát a két képviselőasszonyunkat, a kettő jelzett után már Harkin asszonyt beeredített, íme tehát a lista. Sí, effectivamente el primer... Ami az első pontot illeti, kevés az idő, és ezért tiltakozás fejezünk ki. Az angol szövegen kellett dolgozni, mert nem volt idő lefordítani a szöveget, és a módosítók leadásának határideje igen rövid, KED. Hogyha megnézzük, hogy az Epon bizottságnak mennyi ideje volt erre, hát nekik a, ez azt jelenti, hogy a módosításokat a karácsonyi szünetbe kell megfogalmazni. Ez a jelentés igen kiterjedt, eh, Sergio Gutierrez jelentése, és pontról pontra eh, kell vele foglalkozni. A néppárt eh, természetesen szeretné, hogyha megállapodás lenne, de vannak olyan pontok, amelyekkel kapcsolatosan véleménykülönbségek vannak, Hát remélem, hogy azért sikerül megállapodásra jutni. Gutierrez úr jelentésének vannak olyan pontjai, amelyekkel egyetértek. Nagyon jól elmagyarázta a demokratikus legitimitást, és utalt az előző jelentésére, a szegénységgel kapcsolatos jelentésre. Arról szól, hogy ez még továbbá, hogy többet kell szállni a fiatalok munkanélküliség ellen, a hosszú távú munkanélküliség, a nők munkanélkülisége és egyéb nehéz helyzetben lévő csoportok munkanélkülisége ellen. Tovább dolgozunk, a helyzet javul, de még mindig nem értünk el azt a helyzetet, amelyet látni szeretnénk az EU-ban. Egyet értek önnel, elnök asszony, ami az egyik aspektust illeti, úgy tűnik nekem, hogy a bizottság jelentése jó irányt vett. Vannak olyan témák, amelyekkel kapcsolatosan tovább kell folytatni a munkát, például a munkaerőpiac reformja, a hitel, előnybe részesítése a KKV-k számára, és a szegénység, a munkanélküliség, a szociális kirekesztés elleni harc ami Gutierrez úr jelentését illeti, a költségvetési stabilitás is fontosnak tartjuk. A frakciónk számára a költségvetés visszaállítása alapvető, hiszen ez meghozza a várt eredményeket. Spanyolországban még mindig nehéz a helyzet, egy kicsit javult a helyzet, az igaz, de ebben az irányban kell tovább folytatni a munkát. Ren és Andor biztos azt mondta a napokban, hogy javult a helyzet, annak köszönhetően, hogy erőfeszítéseket tettek, és talán eljött, eljött a pillanat a munkahelyteremtésre és a növekedésre, ezen politika megvalósítására, de ezzel együtt stabilizálódnia kell a helyzetnek, hogy valóban növekedés legyen. Ezt a megközelítést fogadtuk el a néppártban, ami az előző jelentést illeti, a számlák helyreállítása, de itt rugalmasságra van szükség, hogy ahol megértettem Gutierrez új jelentését, kritizálja az elmúlt néhány év politikáját etéren, de én nem gondolom így, mert szerintem a az ezzel kapcsolatos politika meghozta gyümölcsét. Annyit mondanék, hogy szeretnék együttműködni ahhoz, hogy konszenzus alapján szülessen jelentés. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a jelentéskészítőnek is a jó és megfelelő tervezetet szerintem tartalom szempontjából ez a helyes irányba halad. Egy kicsit depressziókeltő, hogy hasonló az a jelentés a korábbi jelentésekhez, az saját jelentésemhez 2012-ben, és López pont az asszony ezévi jelentéséhez. Ez azt jelenti sajnos, hogy a tanács és a bizottság figyelmen kívül hagynak bennünket évről évre. Szerintem meg kell vizsgálnunk az eljárást, magát. Hat saját kezdeményes jelentést tettünk ez ideig. Ez lesz már a hetedik, illetve a nyolcadik jelentés, amit készítünk. És eh, ezek a saját kezdeményezés jelentések nem igazán segítenek, ezeket egyértelműen figyelmen kívül hagyják. Az elmúlt jelentésekben azt mondtuk, hogy meg kell vizsgálnunk az intézményközi megállapodások lehetőségeit, tehát a bizottság, a parlament és a tanács közötti megállapodások lehetőségeit, azért, hogy egy teljesen demokratikus részvétel jöjjön létre. Akár még változtatásra is szükség lehet, de anélkül is tehetünk valamit, és továbbra sem értem azt, hogy az LPP miért nem támogatja ezt. Miért nem támogatják a demokratikus részvételt a parlament részéről ebben a kérdésben. Tehát lehet, hogy valaki ezt meg tudja nekem majd válaszolni, vagy akár majd beszélhetünk erről majd a szavazás előtt. Szeretném elmondani azt is, hogy támogatjuk azt is, hogy a szociális elménytáblának tényleg legyen valamilyen fajta hatása. Nem támogatták ezt az SZD részéről, lehet, hogy egy olyan fajta megfogalmazást lehetne találni, amely lehetővé tenni a többséget, mert nagyon fontos az, hogyha, legyen, hogyha van már egy szociális eredménytáblák, akkor legyen valami értelme is, tehát ne csak a több statisztikáról legyen szó, és ne csak azt látjuk a statisztikák alapján, hogy milyen sok gond van, hanem valamit tehessünk is. Utolsó pontként szeretném elmondani azt, hogy szerintem kritikusnak kell lennünk, illetve üdvözölnünk kell azt, hogy megvizsgálják Németország többletét, de kritizálnunk kell Barózó azon megjegyzését, hogy hogyha a többlet káros, akkor sem lesz büntetés Németország számára. Ez nem igazán jó az országok hasonló kezelése szempontjából. Mindenképpen egyensúlyra van szükség az európai gazdaság szempontjából mindenki számára. A többlet, illetve a deficit is ugyanannyira káros az egyensúly szempontjából. Remélem, hogy mások, szám, mások is támogatják majd az erre vonatkozó módosítást. Marian Harkin, Harkin következik. Elnézést, Benyon úrral kicsit vitatkoztunk a német többletről. Először is nem, nem vagyunk, nem tudtunk egyetértésre jutni ebben a kérdésben. Köszönöm szépen Gutierrez úrnak a jelentését. Nem fogok most belemenni a részletekbe. Szerintem nagyon jó elképzelései vannak, főként azzal kapcsolatban, hogy a 2014-től kezdve ezek az alapok, hiszen ez sokat segítene bizonyos országoknak a minőségi munkahelyek kapcsán. Egyetetek önnel, de látnunk kell azt is, hogy mm, az emberek részmunkaidőben akarnak dolgozni. Ehhez is megvan a jog, semmi gond nincs ezzel. Tudom, hogy különböző fajta részmunkaidős munkák vannak, és egyértelműnek kell lenni abban a tekintetben, mit akarunk. Szerintem itt megállapodás lehet jutni, hogyha egyértelműek a fogalmak, amelyeket alkalmazunk. Azzal is egyetértek, hogy amit elmondott a növekedési jelentéssel kapcsolatban, itt is egy sokkal pontosabb előrejelzést szeretnénk. Amit López Fontanye asszony mondott, Spanyolországról beszélt, és arról, hogy a fiskális megszólítások hogyan működnek. Nem tudok semmit mondani Spanyolországról, nem, nincs elég ismeretem, de véleményem szerint, hogyha megnézzük azt, hogy mit mond az IMF és mások, szerintem az ő véleményük sokkal árnyaltabb, mert ha számos országban van ilyen fiskális konszolidáció, az egy, akkor mindenképpen kialakulhat a defláció és az egyensúlytalanság az euró kapcsán. Tehát szerintem itt nem csak arról van szó, hogy jó a fiskális konszolidáció, minden más rossz. Szerintem, és, és tudom, hogy a saját jelentésében is beszélt a rugalmasságról. Erre valóban szükség van, de ezek kívül más dolgokra. És végezetül az elnök asszony figyelmeztetett bennünket arra, hogy eltérjünk itt a fontos kérdésektől, és látnunk kell azt, ez jó tanács, mert látnunk kell azt, hogy itt eh, egyedöntési eljárásról van szó, és arra kell törekednünk, hogy hogyan tudjuk befolyásolni a dolgokat. Végezetül a demokratikus legitimáció. Hat hónapban vagyunk a választások előtt, hogyha azt akarjuk, hogy ránk szavazzanak az emberek, akkor nem hiszem, hogy jó az, hogyha nincsen beleszólásunk ezekbe a kérdésekbe, mert valószínűleg nem lesz túlságosan erős a szavazat irányunkban. Edith Bauer. Bauer, a szó. Szeretném hozzátenni saját megjegyzéseimet ehhez a vitához. Röviden. 20 perccel ezelőtt az Eurostat közreadott új statisztikákat a szegénységre vonatkozólag. Ennek címa 2010-ben a népesség egynegyede volt kitéve szegénységnek, kirekesztésnek, 125 millió embert érintett ez. Ez valóban egy aggasztó adat. Gondolni kell arra is, hogy 80 millió volt a kiinduló pont, amikor a 2020-as stratégiát megfogalmazták. Az a benyomásom, hogy hogy komolyan kell vennünk ezt a kérdést. Sokkal komolyabban, mint ez idáig. Mindenképpen méltatnám a jelentés készítő munkáját és véleményét azzal kapcsolatban, hogy mennyire eladósodott a népesség. Ez is egy olyan kérdés, amit alábecsülnek. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Vannak-e egyéb hozzászólások? Európai Bizottság? Nem? Ha nincs lekokra a jelentéstevője a szó. Muchas gracias a todos por las intervenciones, por el tono de las mismas. Köszönöm a sok hozzászólást. Szerintem mindannyiunk számára ismeretes, hogy milyen fajta időszakot élünk az Európai Unióban, és mi mindannyian szeretnénk valamit tenni, és szeretnénk egyfajta váltást. Hasonlóan látom ezt López de Fontány asszonyhoz is. Vannak olyan pontok a fiskális konszolidáció során, amelyek makrogazdasági szempontból hatásosak voltak, de ezek a pozitív hatások abból fakadtak, amelyeket mi megfogalmaztunk az európai szemeszter kapcsán a legutóbbi alkalommal. Ezért szükség van arra, hogy csökkentsük az adósságokat, konszolidáljuk a költségvetéseket, de mindenképpen szerettünk volna gyorsan haladni, és természetesen az érem másik oldalát is látnunk kell, hogy ösztönözni kell a növekedést ahhoz, hogy új munkahelyek jöjjenek létre. A jelentés szeretnék kiemelni azt, amit a bizottság is felismert, hogy volt egy hiba a folyamat elején. A fiskális konszolidáció kapcsán mindenképpen javításra van szükség. Vannak olyan tanulmányok, amelyek arra mutatnak, hogy Spanyolországban jobb lett volna, hogy a 3,5 százalékát az elvesztett munkahelynek meg lehessen tartani. ennek nagyon nagy hatása lett volna. Cornelisszel és Harkin asszonyokkal egyetetek abban, hogy szükség van arra, hogy a demokratikus részvételt javítani lehessen. Ez az Európai Parlament feladata, illetve a nemzeti parlamentek feladata, és mindenkit be kell ebbe vonni. Hogyha túlságosan nagy a távolság a politikai illetve a nemzeti parlamentek az állampolgárok között, akkor az valóban sajnálatos. A legutóbbi európai szemeszter során számos tagállam nem egyeztetett a szociális partnerekkel, a nemzeti parlamentekkel, ez valóban legitimitási problémát jelent, és valóban javítanunk kell ezt a helyzetet. Ami a németországi kereskedelmi töbletet érinti, egyetettek Cornelissen asszonynal, intelligensen kell ezzel bánnunk, főként amiatt is, hogy erősebb a belső kereslet, és ezáltal munkahelyeket lehet teremteni. Itt az ideje annak, hogy a munkahelyek minőségéről beszéljünk. Én nem ellenzem a részmunkaidős munkahelyeket, de nagyon sok területén Európának, főként a déli tagállamokban, ezek a részmunkaidős munkaszerződések nem önkéntesen történnek megkötésre, hanem erre kényszerítik a munkavállalókat, és nincs más választásuk. Vannak olyan tanulmányok, amelyek eh, rámutatnak arra, hogy ezek a részmunkaidős szerződések helyettesítik a teljes munkaidős szerződéseket, mert eh, ezáltal ehhez kisebb költségek eh, kötődnek, és többnyire ezek a részmunkaidős szerződések sokkal kedvezőbbek a vállalatok számára. Igaz az, hogy bizonyos eh, területeken kevesebb a részmunkaidős eh, szerződés, mint más területeken, de fordított helyzetet is láthatunk. Tehát a részmunkaidős munkaszerződések száma sokkal magasabb bizonyos régiókban. Ezt mindenképpen figyelemmel kell kísérnünk. A rendelkezésre álló kevés idő alatt, ez már elhangzott, kevés az időnk, de mégis ezen kis idő alatt sikerült jó munkát végeznünk. Volt egy olyan kívánság, egy olyan általános kívánság, és Conrayson azt is elmondta azt, hogy minél nagyobb az együttműködés, minél nagyobb a konszenzus, annál nagyobb a támogatottsága a jelentésnek, és ez annál jobb számunkra. Köszönöm. Ah, tökéletes. A különböző követelmények ellenére az önök részéről a módosítóknak a határideje nem változik, december 10-e, 12 óra, aztán 17-én fogják megvizsgálni őket, 22-ig a mosodéseket fogjuk megvizsgálni, tehát 22-én, aztán pedig január 23-án fogunk szavazni. Az Európai Parlamenti hétnek pedig az időtartama szintén ugyanez a periódus lesz, 20-21-22 januárban lesz ennek az ideje, amilyen fő periódus akkor, amikor a mi parlamentünk egyeztet a többivel. Nos, akkor ezt láttuk, és jöjjön most az időgépünknek a működtetése keretében a visszaszámlálás, a négyes ponthoz jutunk, ugrunk vissza, a négyes munka programunk pedig a napi tervezetnek a keretében az, hogy a november 27-i háromadalú megegyezést, illetve hát tárgyalásnak az eredményeit megismerjük, a tanácssal történtek tárgyalások a közösségi munkaerő mintavégyes felmérésének megszervezéséről, az Európai Unióban. A szó pedig most Tatjana Danuka. Eh, merci, Madame la Présidente. Eh, thank you. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, mert volt egy kis félreértés a, az árnyék jelentős tevőkkel kapcsolatosan. A lényeg az, hogy most három ülésen kellett szerepelnem ma délelőtt, ezért nem voltam itt. Ami a trialógusra vonatkozik, először is köszönetet mondok elnökünknek, hogy levezette, levezényelte ezt a trialógust. Remélem, hogy a, az egyet nem értés csökkent ennek következtében, és köszönöm az EMP bizottság egyéb közreműködőinek is a munkát, a stáb munkáját. Ami a tanácsot illeti, és az egyet nem értést. Egyrészt ott van a bizottság javaslata, másrészt pedig a parlament álláspontja első, hogy milyen modellt alkalmazunk a felmérésre. Az eredeti bizottsági javaslat szerint ezt delegált aktusokon keresztül kell végezni. A parlament visszavonta a javaslatát. Ez befolyásolta a módosításokkal kapcsolatos munkát, ami ezt a rendeletet illeti, és a munkaerő mintavételes felmérést. Végrehajtási aktusok maradtunk, és a bizottság egyébként, amely az adhok felmérésre mutatókat dolgoz ki. Ezt egyedül teszi, a tagállamok ebben nem avatkozhatnak bele, nem tiltakozhatnak, vagyis végül is a bizottság ezt rájuk kényszeríti delegált aktusokon keresztül. Álláspontunk az volt, hogy mi erősködünk azon, hogy legyenek delegált aktusok, mert akkor a parlament is közbeléphet, az adhok felmérés javaslataival kapcsolatosan és a modellekkel kapcsolatosan, hiszen ezek a modellek politikai tartalommal bírnak. A közelmúltban voltak modellek az ifjúsági munkanélküliségre vonatkozóan, aztán lesznek a migránsok foglalkoztatására vonatkozó modellek, az átképzésre vonatkozó modellek, stb. stb. A tanácstól azt az információt kaptam, hogy kompromisszumra törekednek, Az adhok modelleket a bizottság fogja megvizsgálni. A tagállamok képviselői pedig felállítják a változók listáját, és az összes paraméter majd a delegált aktusokhoz kapcsolódik, és a bizottság kompetenciájához, ami az adhok modelleket illeti. Ezt szerettem volna elmondani tájékoztatásul, akik részt vettek a megbeszélésen. A, harmad, a második trialógus december 17-én lesz, még várjuk a bizottság további javaslatait, ezeket meg kell vizsgálnunk, és fel kell készülnünk a következő trialógusra. Köszönöm, kedves előadó, igen, kimerítően összefoglalta a trialógust. Végül az lett az eredmény, hogy írtunk egy velet a tanácsnak, és abban tisztáztuk a parlament ambícióit. Szeretne valaki hozzászólni? Úgy látom, hogy nem. Akkor sok erőt kívánok a következő trialógushoz, amely december 17-én lesz. Ezt a napi rendi fontot megvitattuk, és most a 12-es fonthoz érkeztünk. Megvizsgáljuk megvizsgálunk egy jogalkotási javaslatot az állami foglalkoztatási szolgálatok közötti fokozott együttműködés. Ezt a jelentést, a munkálatokat Frederik Darden végzi, és most a módosításokat fogjuk megvitatni. De elnézést, most átadom Bauer Editnek az elnökséget, aki a korelnökünk. Köszönöm, elnök asszony. Megvárjuk, amíg váltás, a váltás megtörténik az elnökségben. Néhány szót szólnék erről a kompromisszumról. Fogadott együttműködés az állami foglalkozási szolgáltatók között. Már többször volt alkalmam arra, hogy ebben a bizottságban beszéljek erről a javaslatról. Most csak a kompromisszumról beszélek, 17 kompromisszumot adtak be, nem sokára jön egy 18 is. Még néhány kapcsolatfelvételre van szükség ahhoz, hogy a szerkesztést finomítsuk. Nem mindegyik kompromisszumról beszélek, csak négy témát említenék. Az első téma az E és az N kompromisszumra vonatkozik, és az illetékes országokon belüli szervekről van szó, kellett találni egy megoldást, és itt arról van szó, hogy egy tagállamnak egy szavazata van a tanácsban. Mire támaszkodtunk? Arra, ami egy második, másik anyagban történt, a Youth Initiative-ban. A másik az M kompromisszum, ez pedig a hálózat együttműködése más érdekelt félel a foglalkoztatási politika megvalósításában, és ezen a szinten világos, hogy szükséges és hasznos ez az együttműködés különböző partnerekkel, éppen ezért ezeket felsoroljuk a kompromisszumban, és hangsúlyt helyezünk arra, hogy ennek az együttműködésnek a hálózat kezdeményezésére kell létrejönnie adott térségen belül. Harmadik téma, amelyről szeretni beszélnék, ez az ó kompromisszum, a delegált aktusok témájával kapcsolatos ez. Vita volt, megvizsgáltuk, hogy meddig lehet ezt a delegálást elfogadni, és kinek lehet delegálni van itt egy fontos elem, a parlament itt elveszítheti befolyását a folyamatra az elvárásra, és ezért született egy kompromisszum. A hálózat néhány feladatát a bizottság delegált aktusain keresztül oldanák meg, a többi pedig maradna a hálózat felelősségi körében. A tanács a trialógus során inkább a végrehajtási aktusok mellett áll, de fontos itt megőrizni a parlament szerepét. Negyedik téma. Ez még nem szerepel a dokumentumban, még nem született erről kompromisszum. Ez a kötelező vagy önkéntes jelleg. A hálózatban való részvétel önkéntes vagy kötelező jellege a különböző tagállamokban. Mikor elolvastam a bizottság javaslatát, akkor abból számomra kiderült, hogy kötelező jellegről van szó, de úgy tűnik, hogy a tanácsban más az álláspont, és azt javaslom önöknek, hogy szülessen egy kompromisszum, a, ez lenne a 44-es módosítás, és ebben elmondanánk, hogy a foglalkoztatási állami szolgálatok, amelyet minden tagállamban jelölnek ki, és hogyha ezt így írjuk, akkor minden tagállamnak ezt meg kell tennie kötelező érvényel. Ennyit szerettem volna mondani az említett vitáról. Köszönöm. Köszönöm. Két képviselő szeretne hozzászólni, Becker úr és Benyon úr. Becker úr, nagy megtiszteltetés számomra, hogy önnek megadhatom a szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Számomra is nagy megtiszteltetés az, hogy az ön elnöklete alatt beszélhetek. Szeretném még egyszer megpróbálni az egészet rövidre fogni. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy mennyire nagyra becsülöm az együttműködést a jelentéskészítővel. Mindig is jó volt az együttműködés, tartalmilag jó volt ez. Ezen semmit nem változtat az, hogy két dolggal nem értek egyet. Ez egyik, az N kompromisszumra vonatkozik, mint Norbert. Itt is szeretném vitára bocsátani azt, hogy itt az egész európai Unióban intézményi területen tagállamonként van egy képviselőnk egy csoportosulásban és egy helyettesünk. Ez általában mindig így szokott lenni, és itt ezáltal a megfogalmazás által egy irányíthatatlan dimenziót kapnánk. Én most olyan országokra gondolok, ahol különböző regionális munkaügyi szolgálatok vannak, és ezzel a megfogalmazással sokkal több képviselőt küldhetnének, és ami nem fogja emelni a legfelsőbb szinten a minőséget, és ezért én amellett lennék, hogy gondoljuk azt meg, hogy tagállamonként egy képviselőt és egy helyettest küldjünk, mert ez egy hatékony módszer lehet. Második pont. Azzal is el kell gondolkodni, hogy a munkafelügyeletek nagyon fontos szerepet játszanak a foglalkoztás politikában, de nem a munkaerőpolitika, munkaerőpiaci politikában, és nem pedig a munka munkanélküliség lefor, leküzdésében. Tehát, hogyha a munkafelületeket egy ilyen területre be akarjuk vonni, ahol nincsen illetékességi koruk, nincsen körük, nincsen semmilyen fajta know how tudásuk, jobb lenne, hogyha őket ide ebbe nem vonnánk be. A harmadik pont, Darden úr is elmondta ezt, ez a kötelező vagy fakultatív részvétel kérdése. Támogatom a jelentés készítő hozzáállását ebben a kérdésben százszázalékosan. Mr. Benyon, you have the floor. Köszönöm, Benyon úré a szó. Igen, köszönöm. Először is köszönetet mondok az előadónak, hogy annyi dolgozott ezen a dosszién. Nem volt itt túl sok ellentmondás. Többségében szerintem kompromisszumot tudunk kötni de az emmel van egy-két gondunk most, de kisebb nehézség ez. A regular szót szeretnénk, és nem az occasional mert a regular azt jelenti, hogy nem túl, azt is jelenti, hogy nem túl gyakran, és ezt adhok lehet azért ütemezni. A munkavállalók képviselőinek elvesztése. Inkább munkavállalók és nem szociális partnerek szerintünk, mert a szociális partnerek nem mindig jelentik a megfelelő testületet, főként amikor kisebb vállalkozásokról van szó, akkor az alkalmazottakat kell meghallgatni, az alkalmazottunknak sokszor más a véleménye, mint a szociális partnereknek ilyen esetben. De ez egy kisebb gond, viszont van egy döntő, az i kompromisszumban szerintünk nem megfelelő a szociális dömpinget, ezt a kifejezést használni egy jogalkotási szövegben, mert nincsen erre definíciónk, és uh, itt uh, a hálózatra kötelezettséget róvunk, amit uh, mindenképpen alkalmazniuk kellene. Nincs gondunk az social dumping használatával más szövegekben, de egy jogalkotási szövegben szerintem ezt ne használjuk, csak akkor, hogyha van egy világos és egyetemesen elfogadott definíciónk róla. Cool kompromisszum, nem hiszünk, hiszük azt, hogy az 3-1A cikket meg kell ezt itt ismételni, de egyébként szerintem kompromisszumra tudunk jutni idővel. Köszönöm. Most a bizottságnak adok szót, hogyha szeretnének hozzászólni, nem? Akkor Darden úr, szeretné ezt a vitát most összefoglalni? Nagy örömmel. Ami Becker úr hozzászólását illeti, en kompromisszum, Nora, és annak a kockázata, hogy túl sok póttag lesz, és nem lehet majd kezelni, irányítani a dolgot. Igen, készen állok arra, hogy a véleményét elfogadjam, csak kell erre egy megfelelő megfogalmazás. Talán limitálni kellene a pótagok számát, lehet, hogy egy elég. Majd erről még beszélünk. Fontos elem az, hogy a néhány póttag, esetleges póttag részt vehessen a vitában, és ne csak helyettesítő legyen. Azért, hogy végig lehessen a vitát és az egész folyamatot eljárást követni. Fontos elem ez. Ami a munkával kapcsolatos ellenőrzést illeti, ezt ön mondta az inspekció, igen, én is azt mondom, hogy a munka ellenőrzése ne, az ezzel foglalkozó szerv ne kapjon helyet a hálózatban. Hozzájárulhatnak időnként az elmélkedéshez, és elmutatják véleményüket az állami foglalkoztatási szolgálatoknak. Lehet, hogy időnként konzultálnak ezekkel a csoportokkal egyszeri konzultáció során, de ezek ne képezzék ezek a munkaügyi felügyelők a hálózat részét. Köszönöm, hogy támogatja a kötelező jelleget. Ez szerintem fontos, ami Benyon úr megjegyzését illeti. az M kompromisszumra vonatkozóan egyetértek önnel az, hogy occasional alkalmanként nem a legjobb kifejezés, ez a hálózat kezdeményezésére történjen, ez fontos. Legyen az rendszeres, vagy se rendszeres, se alkalmit ne tegyünk, ne használjunk, hanem csak azt mondjuk, hogy minden olyan alkalommal, amikor ez szükséges. Szerintem ez rendszerint, rendszeresen szükséges lesz, de ne legyünk itt formálisak. Tehát ezt szeretem volna mondani az M kompromisszumot. A munkavállalók képviselői vagy szociális partnerek. Én készen álltam arra, hogy ezt elfogadjam, de talán beszéljünk erről megint, azért, hogy bizonyos helyzeteket ne zárjunk ki. A munkavállaló képviselői is ott lehessenek. Viszont, ami az i kompromisszumot illeti, véleményem szerint fontos volt az, hogy ebben a dossziéban, amikor a munkanélküliség ellen akarunk harcolni, és az állami foglalkoztatási szolgálatokért, amelyeknek szerepük van a munkanélküliség elleni harcban. Fontos volt itt a szociális dömpingről beszélni. Nem definíció ez igazából, hanem egy olyan téma, ami gyakran felmerül, és ami a néhány régióban a munkanélküliség okozója. Itt az a cél, hogy felhívjuk a figyelmet a szociális dömpingre, és szerintem ez pozitív dolog és szükséges. De talán még beszélhetnénk erről, vitatkozhatunk erről, de a fogalmat szerintem érdemes lenne a szövegben megtartani. Azt hiszem, hogy szóltam mindenről, amit a két kollega felvetett, de van még néhány napunk arra, hogy ezt finomítsuk egészen hétfőig. Köszönöm. Emlékeztetnék arra, hogy az M bizottságban a szavazás hétfő lesz, ahogy Darden úr is mondta, a plenárison is valószínűleg márciusban vagy áprilisban kerül ez a napirendre. Most pedig a 13-as ponthoz érkeztünk. Prieto úré ez a téma, ez a mai nap az önnapja, öné a szó. Gracias por lo del día. <laughs> Nagyon szépen köszönöm ezt a kedves mondatot, valóban ez szinte a én ünnepen ez a mai nap. Két-három megjegyzésem lenne. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a többi frakciónak, Üdvözlöm az elszántságukat abban, hogy megállapotásra tudjunk jutni. A múlt héten már megvitattuk a módosítókat, és rájöttünk arra, hogy nagyon-nagyon kézzelfogható a konszenzus ezen jelentés kapcsán. Persze néhány nüanszbeli különbség van közöttünk, sikerült három kompromisszumos megoldásra jutnunk. Mindössze egy dolgot szeretnék itt kiemelten megfogalmazni, nevezetesen azt, hogy a hosszú távú finanszírozás lehetővé tenni azt, hogy az európai gazdaság sokkal nagyobb stabilitással bírjon. Ez jó irányt jelentene ahhoz, hogy korrigáljunk egy sor olyan hibát, amelyet a korábbi években követtünk el, és úgy gondolom, hogy az APSZA bizottságnak a megközelítése ezen fényben különösen fontos. Köszönetet most jelentéstevőknek, a módosítóikért, a javaslatokért, amelyeket tettek a kompromisszumos megoldások tekintetében, és amelyek elvezettek a megoldásokhoz, a megegyezéshez. Úgy gondolom, hogy egy jó jelentést fogunk majd közé tenni, és ez hasznos lesz az Ekon szakbizottság számára is, és ezáltal a hosszú távú finanszírozás javíthatja az ERO övezetnek a gazdasági helyzetét. Köszönöm szépen, ismételten Megfogalmazom tehát a köszönetemet főként az árnyék jelentéstevőknek. Prieto, Mr. Ungureanu, you have the floor. Yeah. Ungureanu úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerintem sikerült megalapodnunk. Köszönöm a jelentés készítőnek a jó munkát, és valóban támogatjuk ezt a kompromisszumos módosítót. Én nem látok semmilyen fajta problémát ezzel a jelentéssel. Thank you. Somebody else? Köszönöm szépen. Valaki még? Senki? Uh, so I would Akkor most Uh, Szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy hétfőn szavazunk erről a foglalkoztási szabadságban. Lesz egy különleges ülésünk Strasbourgban, az Econ szakbizottságban pedig majd január 20-án szavaznak erről a témáról, és a plenárisra ez majd várhatóan februárban fog majd sor kerülni. Nos, akkor most rátérhetünk a 14-es napi rendi pontunkra, és szeretném önöket röviden tájékoztatni arról, hogy hogy állnak a dolgok a munkavállalók szabad mozgásával kapcsolatban. Általában a jelenlegi feltételek mellett rendkívül nehéz a tárgyalás. Gyakran az a benyomásunk, hogy összehasonlítva a rendelettel a bizottság még inkább csökkenteni a hatályt, de remélhetőleg sikerül megtartani álláspontunkat, nem könnyű ez. Mindenki, aki részt vesz ebben, tudja, hogy nem egyszerű ez. Még mindig nem kaptunk visszajelzést a tanácstól. Már ami a konkrét javaslatainkat illeti, például a tartózkodási alapján történő diszkrimináció, a szociális partnerek megnevezése, kollektív jogolvaslat és más kérdések. Nos, itt valóban nagyon nehéz a munkánk. Remélhetőleg lesz majd még egy külön trialógus, remélhetőleg december 17-én vagy 18 én ezt levá- lezárhatnánk ezeket a tárgyalásokat, ugyanis nagyon nehezen és döcögősen mennek ezek a tárgyalások. Kívánne valaki szólni? Szerkesz úr. Sí, gracias, señora Bauer. Eh, nagyon szépen köszönöm, Pajras. Egy pici dologra szeretnék csak emlékeztetni, ha megengedik. Először is olyan Krisztensen nevében szeretnék bocsánatot kérni, nem tud jelen lenni a kormánya miatt kell teljesíteni feladatokat. De szeretnék most kitérni olyan kérdésekre, amelyet ön jól ismer, Bárászony, és nagyon lényeges az, hogy a szocialista párt nevében elmondjam, hogy a tanács nem szabad, hogy figyelmen kívül hagyja azt, hogy a négyes cikk tekintetében nem tudunk engedni olyan társadalmi és nemzeti hagyományok tekintetében, amelyek a kollektív megállapodások vonatkoznak, és az aláírókat érinti, akik tehát csatlakoztak a kollektív szerződésekhez. Az alapszerződésben előírati kötelező módon az, hogy a szociális partnereknek az önállósága szavatolandó, és a nemzeti sajátosságokat is, a tagállamoknak a sajátosságokat is figyelembe kell venni a munka világában megvalósult szabályozások eketében. Nem szabad, hogy kerülő módon ezt a fajta legitimizációt, ezt most kétségbe vonják, mégpedig valami népszavazás vagy egyéb úton, módon. Minden egyes országnak megvan a saját történelmi hagyománya, a saját szervezeti hagyománya, a munka világ szervezése tekintetében. A négyes cikk tehát ilyen értelemben rendkívül fontos a számunkra. Egy másik kiemelendő pont az, hogy a preambulum, be, a preambulum bekezdések között van egy olyan, amely az irányelv végrehajtása tekintetében ö, ö, konfúzus, és nem biztosítja azt, hogy mindenki, minden munkavállaló fed, lefedett, védett legyen. Márpedig ez követelmény. Mindenkit le kell, hogy a védettség fedjen. Minden egyes munkavállaló tekintetében ö, dolgozó esetében világos kategóriák kell, hogy legyenek, mert ha nem így lenne, akkor ebből adódan számtalan mennyiségű bírósági kereset születne, tehát mindenképpen figyeljünk oda erre, itt ez mindenképpen egyértelmű kell, hogy legyen a rendelet és az irányát tekintetében. Köszönöm szépen. Benyon úr következik. De néhány elvi pontot szeretnék közreadni. Én nem vettem részt ezeken a tegyelásokon, tehát nem igazán tudom, mi történik ott, részletekben men menően, de úgy vélem, hogy meg kell húzni a vonalat a munkavállalók szabad mozgásával kapcsolatban, főként a munka érdekében tett vándorlás tekintetében. Ennek kihatása lehet a kiküldetésben lévő munkavállalókra is, hiszen ez a téma majd a következő héten fog sorra kerülni a tanácsi bizottságban. De vannak olyan területek, amelyek aggályra adnak okat, bizonyos tagállamok esetében nem világos az, hogy hol van az átmenet, a szabad mozgás, illetve a jogokhoz, a különböző segélyekhez való jogok tekintetében. Hát ennyibe hagynám most ezt a kérdést jelenleg. Thank you. <clears throat> Just, uh... Köszönöm. Lenne egy rövid megjegyzésem A két hozzászólással kapcsolatban négyes cég. Megpróbáljuk tartani a vonalunkat, irányvonalunkat, és minden tőlünk telhetőt megteszünk. Milyen tanulságot vontunk le a tárgyalásokból? Ezekben az esetekben, amikor a nézetkülönbségek a különböző hagyományok és jogi rendszerekből erednek. Rendkívül fontos, hogy ezeket a nézett különbségeket a tanács előtt is elmondják, beterjesszék, mert amikor a tanácsban a különböző országok egyetértenek a javasolt szöveggel, akkor nagyon nehéz megvédeni ezt az álláspontot. Mert az elnökség azt a kérdést vetette föl, hogy miért nem hallották ugyanezt a véleményt a tanácsban is. Ebben az esetben nem tehet az ember más, csak azt, hogy egyetért az, hiszen ez nem csak a mi érdekünk ebben az esetben, hanem az érdekelt ország, az érintett ország érdeke is. Benyon kolléga is felvetett egy kérdést, szeretném elmondani, hogy ez az irányelv csak végül is a már meglévő jogszabályokat, szabályozásokat erősíti meg, és ez nem vonatkozik a kiküldött munkavállalókra. Ők nincsenek ebben benne, és nem fogalmaz meg új jogokat, még a hatály is ugyanaz, nincsenek új előnyök ebből a szempontból. Szerintem a helyzetet még világosabbá is teheti, mint amilyen az most. Az az érzésem, hogy a napirendünk végére érkeztünk, a következő ülésünk hétfő lesz, 19 óra 30-kor Strasbourgban, majd pedig december 17-én délután szokatlan, csak délután Brüsszelben. Köszönöm az aktív részvételt, és kellemes hétvégét kívánok!